Oké, okay, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Itt az ideje elkezdenünk a munkát. Remélem, hogy mindenki jót ebédelt, megkávézott, kibeszélgette magát, találkozott mindenkivel, akivel akart. A mai nap második része következik Szeretettel köszöntöm a mellettem lévő Donata Vivantit, az EDF alelnökét. Jó magam, Kósa Ádám vagyok, az Európai Parlament képviselője, és az Európai Parlament fogyatékosügyi munkacsoportjának az elnöke. Mi ketten fogjuk ma a második vitaszakaszt levezetni. Kérek szépen mindenkit, hogy a beszélgetést fejezzék be. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek Európai Parlamentjén is ugyanúgy dolgozunk, mint az Európai Parlamentben. Ugyanúgy szólni kell, csitítani kell a képviselőtársakat, hogy üljenek le, maradjanak csendben és hallgassák egymást. Ez is mutatja azt, hogy ebben sem különbözünk egymástól. Ennyi ember együtt, nekem ez egy nagy élmény, hogy 450 fogyatékossággal élő társammal együtt tudok ma dolgozni azon, hogy hogyan is ö, tudjunk kilábalni a válságból. A második vita címe pontosan ez, hogy hogyan is tudunk kilábalni a válságból. A legjobb pillanatban kezdtük el a munkát, mert most érkezett meg az első felszólaló, megvárjuk, még elfoglalja a helyét. Eh, e Kedves hölgyem és uraim, hölgyem és uraim, én is szeretném önöket üdvözölni, nagyon örülök, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és köszönhetem önöket, és örülök, hogy Ád, Kósa Ádám úrral örülök, hogy együtt elnökölhetek. Nagyon sok mindent csináltuk már közösen Kósa Ádámmal, a fogyatékkal élő emberek számára javára tevékenykedtünk. Nagyon rövide fogom mondandómat, arra kérem szépen önöket tartsák be a rendelkezésre álló időt, mert természetesen mindenki részletesen szeretne beszámolni mindenről, de kérem szépen egymás iránti tiszteletből tartsuk be az időt, hogy mindenki szót kapjon. A szociáldemokrata frakció elnöke köszönt minket. Nagyon sok köszönet, mondja az elnök úr, kedves kollégák! Ha megengedik, köszönetet mondanék mindenkinek, aki megszervezte ezt a mai nagyon is fontos konferenciát. Van valami gond a tolmácsolással, esetleg kérdezi Szoboda elnök úr. Rendben van minden? Mindenki hal? Aha, The subtitles seem not to work. Sajnos úgy tűnik a feliratozás még nem működik. Should I continue or should we wait? Folytassam, vagy várjak egy percet? Várjunk akkor talán egy percet a feliratokra. Jó rendben.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 So, I guess. So I think we can, we... Azt hiszem, hogy folytathatjuk tehát a mai ülést. Még egyszer, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy itt vannak. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így vagy úgy aktívan hozzájárult ennek a rendezvénynek, nagyon fontos eseménynek a megszervezéséhez hozzájárult. Mert nagyon sok munkát, elkötelezettséget és jelent, és nagyon fontos, hogy önök itt vannak nálunk. Az Európai Unió az integráció, a befogadás uniója. Mindenkinek esélyt adunk. Hát ilyen kellene legyen. Egy olyan unió, aki mind, amely mindenkinek esélyt ad. A befogadás uniója. Ahogy a 26-os cikkely, az EU alapjogi kárta cikkelje kimondja, elismeri fogyatékkal élő emberek jogait, azon jogait, hogy élvezzék azon intézkedések gyümölcsét, amely garantálja a függetlenségüket, szociális és foglalkozásügyi integrációjukat és a közösségi életben való részvételüket. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő emberek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint bárki más. Ezen jogok érvényesítése, garantálása érdekében az Európai Unió felismeri azt, hogy a sokféle problémának nagy figyelmet kell szentelni, amely a fogyatékkal élő embereket illeti. Az Európai Unió nem csak nagy betűs unió. A tagállamok, a helyi közösségek, a regionális hatóságok, ők alkotják az Európai Uniót. A kicsi közösségtől a nagy közösségig is minden szinten tiszteletben kell tartani a fogyatékoló emberek különleges igényeit, szükségleteit. Ez a fő cél. Remélhetőleg meg tudunk felelni az állampolgársági jogok által támasztott igényeknek. Mindenkinek ugyanolyan joga van az életben mindenféle tevékenységhez, legyen fogyatékkal élő vagy nem. A válság idején ötödik éve éljünk meg egy nagyon súlyos gazdasági válságot, és a legtörékenyebb társadalmi csoportok érzik leginkább a válság hatásait, a kiadások csökkentését, hiszen a fogyatékkal élők a leginkább sújtottak, hiszen ők állami támogatásból és különböző támogatási rendszerekből élnek, azokra vannak ráutalva. Aznak a válságnak az árát kell megfizetniük, amiért nem felelősek. De azt hiszem, hogy ebben a válságos időszakban még fontosabb odafigyelnünk a fogyatékkal élők. Az infrakció, más parlamenti európai képviselők, mi a túlzát, túlzottan szigorú megszorítások ellen lépünk fel, mert azért, mert azt látjuk, hogy a nyomás a leginkább rászorulókra hihetetlenül nagy. Nagyon nagy nyomás nehezik a legsérülékenyebb csoportokra. Éppen ezért van egy nagyon, vagy egy sor egyezmény, az ENSZ egyezmény, a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény. Sok-sok egyezmény, konvenció van. Nem elég elolvasni ezeket az egyezményeket, hanem végre is kell őket hajtani. Át kell őket ültetni az adott gyakorlatba. Itt az idő, hogy az EU végrehajtsa az ENSZ ide vonatkozó konvencióját. Ratifikálta már. Van egy kárta, amely a közösségi lakhatás, a befogadó oktatáshoz való jogot illeti, ez szerepel ebben a konvencióban. Kérem, ne gondoljuk, hogy csak pénzügyi válsággal nézünk szembe. Nagyon is súlyos szociális és emberi jogi válságot is megélünk. Egyre nőnek a közterhek, a közadóságok, az államházhatási hiányok és adóságok. Több millió ember van a számok és százalékok mögött, azok, akiket leginkább sújtja a kormány megszorító intézkedés csomagja az övek szor vagy összehúzása. Kivetképpen azt hiszem, hogy a fogyatékelők külön, kiemelten sérülékenyek. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, hadd fejezem be rövid bevezetőmet néhány személyes tapasztalattal. Bécs városában sok éven keresztül voltam felelőse a városfejlesztésért, városgazdálkodásért és nagyon is aktív szerepet játszottam az egészségügyi ágazatban. És annyi barátot, kollégát szereztem a civil szervezetektől, a civil szervezetek, akik felléptek a fogyatékkal élők jogaiért. Ez nem csak nyilatkozat, nem csak politikai szó, ami elhangzik a számból. Nekem tapasztalataim voltak. Több éven keresztül Bécsben nagyon sok mindent próbáltunk tenni azért, hogy javítsunk a fogyatékkal élők lakhatási körülményein. Elismerem, hogy nem tettünk eleget, sosem tehetünk eleget, úgy gondolom. De azt hiszem, hogy a befogadás, az integráció nagyon fontos vezérelv, nem csak nyilatkozatokban, hanem a valóságban is. Még egyszer, néha az ember elfelejti a legfontosabb témákat, is. Nagyon fontos, még egyszer, hogy önök itt vannak. Nagyon fontos, hogy mindig is emlékeztetnek minket arra, hogy önöknek milyen szükségleteik, igényeik vannak, hogy szükségük van arra, hogy segítsünk. A politik arról szól, hogy segítsünk a rászorulóknak, néha a politika azoknak is segít, akiknek nincsenek szükségleteik, de hát a politika lényege nem ez kell legyen, ne azoknak segítsünk, akinek úgyis mindenük megvan, hanem a rászorulóknak. Nem pénzkérdése ez, hanem a szocialistáktól, vagy más, más példát említenék, a, a brit kormány, a brit parlament annyi pénz után szalad, amit nem adóztak le a nagy cégek. Na most, ha ezeket a le nem adózott pénzek egy részét a fogyatékosok számára biztosítanánk, hát ez nagy-nagy ajándék lenne a fogyatékkal élőknek. Elnézést kérek, hogy most már mennem kell. Ez, ez hogy itt vagyok önök között, ez szívemhez közel álló, nem érzem, hogy kötelezettség volt, sajnos egyéb kötelezettségeim vannak, ezért el kell menjek, és köszönöm mindenkinek. Um. Most pedig az Európai Disability Fund, az Európai Fogyatékkal Élők Fórumának az elnökét kérem, hogy röviden egészítsék ki az elhangzottakat. Oh, we are, um, running. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy egy kicsit késlekedünk már az idővel, és uh, tudom, hogy uh, Szuvoda úrnak is el kell mennie. Ahogyan már elmondtam neki egy kis idővel ezelőtt, nagyon fontosnak tartom, hogy a politikai frakciók az Európai Parlamentben összefogtak, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők jogait az előtérbe helyezzék, és a parlament prioritásainak élére tűzzék, valamint az EU egészének prioritásainak élére. Tájékoztattam az elnök urat arról, hogy a European Disability Forum levelet fog írni az Európai Parlament frakció vezetőinek a jövő év elején, annak érdekében, hogy kerüljön sor egy találkozóra, amelynek során egy állásfoglalást fogunk aláírni, amelyben remélhetőleg most sikerül megállapodni, és utána megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió összes intézményében és az Európai Parlamentben is természetesen hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni azt, amiről a mai nap során szó van és szó lesz. Délelőtt az Európai Parlament elnöke elmondta, és mások is hangsúlyozták, hogy a fogyatékkal élő emberek egy olyan válságért fizetnek, egy olyan válság árát fizetik meg, amelyért nem ők a felelősek. És a, elhangzott az is, hogy a megszorítások a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezménynek ellent mondanak egy olyan időszakban, egy olyan válsághelyzetben, amikor a politikai rendszer és az európai demokratikus rendszer hitelessége hatalmas nehézségekkel küzdik. Éppen ilyenkor nagyon fontos, hogy legalább ezen a téren sikerüljön áthidalnunk a szakadékot, és sikerüljön a szavak mezeiről, a tettek mezeire lépnünk. Köszönöm szépen az önök elköteleződését, köszönöm szépen, hogy nap mint nap a parlamentben is harcolnak a fogyatékkal élők jogaiért. Köszönöm. Köszönöm az EDF elnökének, hogy kiegészítette a szocialisták és demokraták üzenetét. Örömömre szolgál, hogy köszönhetem az Európai Néppárt parlamenti frakciójának alelnökét, Ford Wortmann Kohl asszonyt. És felkérem őt, hogy 10 percben foglalja össze a hozzászólását az Európai Fogyatékossággal élők parlamentje számára. Thank. If you, if you allow, I just want to... Ha megengedik, mondja Szoboda úr, pozitívan reagálnék arra, amit eh, eh, Kósa úr is említett, és Kastáné úr, tudom, hogy Botman Kólasszonyon nagyon kiválóan működöm együtt több területen. A frakcióvezetők természetesen foglalkoznak az önök témájával, örömmel várjuk az együttműködést önökkel, a frakcióvezetők az Európai Parlamentben közösen nézik meg, hogy mit lehet tenni az önök érdekében. Átadom a szót a néppárt alelnök asszonyának. Köszönöm szépen. Hannes mondja, Karin Wortmann Kóla asszony, köszönöm szépen Kósa kolléga, kedves elnök úr, kedves elnök asszony, kedves kollégák, kedves hölgyem és uraim. Az akadálymentesség, a hozzáférhetőség nem elvont fogalom. Ez egy olyan kérdés, amely hat e, egyet érint, erről már volt ma szó. 80 millió európai állampolgárnak van valamilyen fajta fogyatékossága. És ha megnézzük az idősödő népességet, a számok, a számarányok még magasabbak, már mint a fogyatékkal élők aránya. 75 év feletti minden harmadik európai állampolgárnak valamilyen fogyatékossága van, amely megakadályozza őket valamilyen szinten mindennapi tevékenységük végrehajtásában. Ezek a számok növekedni fognak. Működik a mikrofonom? Minden rendben kérdezi Korin Voltman Kolaszony. Elnézést azt hittem, hogy talán valamilyen technikai hiba volt. Nos, tehát három 75 eh, év feletti állampolgárból egy valamilyen olyan fogyatékossága rendelkezik, amely akadályozza mindennapi tevékenységében ahogy egyre inkább nő és öregedik a lakosságunk, ez a számarány egyre inkább nő. Ez két dolgot jelent. Az első nyilvánvalóan az életminőség kérdése az érintett személy esetében. És társadalomként vannak felelősségeink. Szolidárisnak kell lennünk ezekkel az emberekkel szemben. De legalább ennyire fontos az, ezek az állampolgárok nem tudnak teljes mértékben hozzájárulni a társadalom tevékenységéhez. És ez igen nagy veszteség számunkra. És ha megengedik, egy analógiás példát adnék. Húsz éve európai integráción kulcs eleme az egységes piac volt. Négy alapvető szabadságával. A termékek, szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. Ez az európai értekeken, a szociális igazságon, a tiszteleten, az egyenlő bánásmódon alapul mind. Az Európai Bizottság irányelveivel és rendeleteivel, az Európai Bíróság ítéleteivel és határozataival, az Európai Parlament jelentéseivel, európai állampolgárokat képviselve, mi mind azon dolgoztunk, hogy az egységes piacon belüli akadályokat elgördítsük. Itt, ha megengedik, a nem vámjellegű akadályokra hivatkoznék, például a diplomák kölcsönös elismerése, egymás normáinak elismerése, egymás termékeinek elismerése. Ezek a nem tarifa jellegű akadályok, ami az analógiát illeti a hozzáférhetőség, az akadálymentesség az egyik legnagyobb nem vám jellegű akadály. Több millió ember számára, aki nem tud hatékonyan dolgozni, nem tud hozzájárulni, sem nem tudja az egységes piac előnyeit élvezni, nem tud jól működni a társadalomban akadályoztatása miatt. Amit a termékek, szolgáltatások és tőke esetében megtettünk már, érdekes módon a személyek szabad mozgása területén nem tettünk meg mindent. Itt van még mit tenni. Mert meg vagyok győződve arról, hogy ez prioritás kell legyen mindenki számára. Mi, mint néppárti család, az Európai Néppártok családjának tagja, mi úgy gondoljuk, hogy a személyek szabad mozgása az egyik legfontosabb, legalapvetőbb elve az Európai Unió értékrendjének, ami manifestum programunk, amelyet Romániában fogadtunk el pár hónappal ezelőtt, nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban, idézem. Közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy a jól működő munkaerőpiacot elősegítsük, amely foglalkoztatás, lehetőségeket garantál, és nagyon fontos, magasabb szintű munkaerőpiaci részvételt tesz lehetővé a fiatalok, idősek körében. Nők, bevándorlók és családjaik, illetve a fogyatékkal élők esetében is. A néppárti frakcióban, ebben az Európai Parlamentben nagyon is aktív kollégáink vannak, akik szembenéznek maguk is a fogyatékosság kihívásaival. Ha megengedik, nagyra szeretném értékelni egyik kollégán Kósa úr, itt van jelen, az elnöki pulpituson, őt szeretném külön kiemelni, ő és más kollégák minden nap parlamenti munkánkban szembesítenek minket a fogyatékosság jelenségével. Mindig emlékeztetnek arra, hogy az adott témák milyen hatással lesznek a fogyatékkal élőkre. De nagyon fontos, általánosabban úgy gondoljuk, hogy világosan hivatkozni kell a fogyatékkal élők jogaira, amikor is az Európai Unió 2020-as stratégiájáról beszélünk. Ez az a stratégiánk, amely arról szól, hogy mi az Európai Unióban hogy szeretnénk elérni a növekedést mindenki számára, munkahelyeket teremteni mindenki számára. Ez egy befogadó, inkluzív stratégia kell legyen a foglalkoztatási, ami a fogyatékosságot illeti és hogyan kell őket megközelíteni. Most az Európai Parlament eh, hm, szerencsére igen egységes ebben. És ahogy Van de Castanis úr említette, nagyon fontos, hogy egyesítsük erőinket az egész parlamentben. De egyesíteni kell erőinket a civil társadalmakkal, civil társadalommal, önökkel, az NGO-kkal, mert önökkel tudunk még többet elérni. Mi parlamentként állásfoglalásunkban világosan kifejtettük azt, hogy szükség van több életen átartó tanulási stratégiára, szociális befogadásra, rugalmasabb nyugdíjkorhatárokra, hogy elegendő aktív ember maradjon a munkaerőpiacon. És véleményünkben világosan fogalmaztunk arról, hogy milyen foglalkoztatási potenciálja van az idősebb, illetve fogyatékkal élőknek, sokszor nem használjuk ki ezt a potenciált. Az akadálymentesség, a hozzáférhetőség, ez egy magától értetődő dolog kellene legyen, nem csak a gazdaságban, hanem egész társadalmunkban. Ha elmegyünk egy szállodába, bárhol Európában, az ember sosem teszi fel a kérdést, hogy van-e hideg vagy meleg víz, vagy van-e fürdőszoba a szobához ez magától értetődő standard kiegészítés. De sajnálatos módon nem standard az, hogy minden szálloda akadálymentes lenne. Ha sem standard állapot, hogy egy iskola, egy egyetem, egy középület, egy iroda, egy buszmegálló, egy vonatállomás akadálymentes lenne. Ez nem magától értetődő. Ennek a következménye a szociális kirekesztés. És ez egyszerűen elfogadhatatlan. Mi a fogyatékkal élők számára alacsonyabb béreket fizetünk, mint amit kellene. Sokszor azért kap kevesebb pénzt egy fogyatékkal élő, mert mondjuk nem tud elmenni a munkahelyére. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden jövőbeli befektetésben a legelső pillanattól kezdve építsük be az akadálymentességet, a hozzáférhetőséget. Az európai szintnek világos szerepe van. Európai normákat kell kidolgoznunk. Különben szétforgácsolódik a piac, mert a tagállamok saját normáikat vezetik be. Ezek sokszor nem kompatibilisak egymással. Az európai jogalkotás második előnye az, hogy hozzáférhetővé teszi a termékeket, szolgáltatásokat alacsonyabb szinten. A méretgazdaságok miatt egyelőre ez még nem ez a helyzet. A cégek a racionális, észszerű szereplők. Egy EU piac hozzájárul új nyereség megtermeléséhez, és mindenki számára előnyös lesz ez. Én azért hiszem azt, hogy a, az európai akadementességi szabály a helyes megközelítés, világos szabályok kellenek, egy közös megközelítés, és ez nem lehet egy olyan kérdés, amely önkéntességen alapul. Ez kötelező érvényű szabályozást tesz szükségesé. Ha tanulunk az USA-tól, ott van egy törvény 90 óta, az amerikai fogyatékossággal élőkre vonatkozó törvény. Meghatározza a jogbiztonság szintjét a cégek számára jövőbeli befektetések vonatkozásában. Visszaforgatja az órát a meglévő törvényeket összhangba kell hozni ezzel a jogszabályjal. Úgy kellene eljárni az Európai Unióban is. Hölgyeim és uraim, 60 éve az Európai Unió, a béke, a jólét és a szabadság térsége volt több millió ember számára. Most válságot élünk, de ha megnézzük az éveket, valóban mi lettünk a siker egyik szimbóluma. És a mai nap is ezt látnunk kell. Megmutattuk azt, hogy az országok igenis képesek a közjó érdekében, egy közös érdekében együttműködni, és én azt remélem, hogy a mai nehéz időkben is be tudjuk mutatni azt, hogy a válságból ki tudunk lábolni, a válságból kivezető út a növekedés felé vezet, de csak együtt tudjuk mindezt elérni. Nem csak munkahelyekről, termékekről, javakról, gazdaságról van szó. Ami nagyon fontos mindenki számára, az az, hogy Nobel békedíjat kapott az Európai Unió. Elismerték az eddigi teljesítményünket, vívmányainkat a szabadság és a béke területén elért eredményeket. Legyünk azonban őszinték magunkhoz, hölgyem és uraim. Még mindig nem tettünk eleget. Annak érdekében, hogy a befogadást, az akadementességet, az idősek és a fogyatékkal élők számára normává tegyük. Remélem, hogy a ma meghozott lépések első lépések a jó irányban és döntő fontosságúak. Európának vezető szerepet kell játszani a világon. Motiválni kell a többieket. Még nem jutottunk el oda, de számíthatnak az Európai Néppárt támogatására. Közösen szeretnénk ezt elérni. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánunk. Köszönöm alelnöknek a hozzászólását és hogy betartotta az időkeretet. Most pedig szeretném megadni a szót az EDF Európa Fogyatékossági Ügyi Bizottság elnökének, fórumának elnökének. I... Miután meghallgattam az elhangzott felszólalásokat, nagyon pontos prezentációkat hallhattunk arról, hogy hogyan is kellene kinézzen az akadálymentesség, és az alelnöktől meghallgathattuk azt is, hogy hogyan kellene, hogy mennyire fontosan, hogy kötelező legyen az európai akadálymentességi paktum és hogy nagyon fontos lenne ugyanakkor az is, hogy erőinket egyesítsük. Előttünk el 2013-ban egy fontos kérdés, és fontos témák, amelyekben kampányolnunk kell majd. A strukturális alapokra vonatkozó szabályokat kell kidolgoznunk, a külső segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat kell kidolgoznunk, és ezekbe kell belefoglalni a fogyatékkal élők jogait, illetve ezt betartatni. Az Európai Parlament feladata lesz az is, hogy a javasolt jogszabályokat megvitassa. Az Európai Bizottság által december 3-án nyilvánosságra hozott akadálymentességgel kapcsolatos javaslatokat, és mi majd a parlamenttel meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne minél hatékonyá tenni ezeket az intézkedéseket, hogyan lehetne kiterjeszteni minél több szolgáltatásra, közszolgáltatásra. Természetesen az Európai Akadálymentességi Egyezmény az év közepén kerül majd meghatározása, és ezért nagyon sok munka vár ránk még közösen. Szeretnénk megköszönni a munkát, az eddig elvégzett munkát, és ugye az is elhangzott az előző felszólaló által, hogy egy levelet fog írni az intézmények vezetőinek, illetve a frakciók vezetőinek az Európai Parlamenten belül, az Európai Fogyatékkal élők mozgalmán keresztül, hogy ezekben a turbulens időkben próbáljuk meg hallatni hangunkat, hallatni az önök hangját, beszéljenek az emberek arról, hogy mi mit teszünk, és hogy milyen problémákkal küzdenek a fogyatékkal élők és az ő családjaik az unión keresztül, az unióban. Grazie. Ehm, Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót Ines Kristina Zubernek, aki a parlamenten belül a Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Bizottságának alelnöke. Uh, muchas gracias. Uh... Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni, azért mert uh, portugálból nincsen fordítás. Portugálként tehát engem most diszkrimináció ér, de azért megpróbálok mindent megtenni, ami tőlem telik. Először is szerettem volna megköszönni a szervezést. Ez egy nagyon fontos esemény, és ezzel kapcsolatban elmondanám azt is, hogy itt nem csak foglalkoztatási dolgokra vonatkozólag, hanem arról az országról is szeretnék szólni, amelyből származom, hazámról. Spany- Portugáliát nagyon keményen sújtja a válság, és a következményeket transzverszális értelemben, tehát a társadalom minden szegmensében nagyon erősen érezzük. Természetesen a fogyatékkal élőket még súlyosabban érinti ez a válság, és azt szerettem volna még elmondani, hogy egy évvel ezelőtt az Európai illetve hogy a Szociális Ügyek és Foglalkoztatási Szakbizottságban elfogadtunk egy jelentést, Kósa Ádám jelentését, amelyben arról esik szó, hogy mennyire fontos lenne figyelembe venni a szociális dimenziókat, akkor, amikor a megszorító intézkedésekre kerül sor. Ez elhangzott, de azt kell, hogy mondjam, hogy azóta már érezteti is hatását a megszorító csomag, nagyon is keményen érezteti ezt a hatást, főként a fogyatékkal élőket, helyi szinten sújtják az intézkedések, mert általában minden munkavállalót érintenek ezek a megszorító intézkedések, de azok, akik fogyatékkal élnek és munkavállalók is egyben még nehezebb helyzetben vannak, hiszen amennyiben magasabb a munkanélküliségi ráta, azzal párhuzamosan nőnek a problémák. És még nehezebben jutnak munkához a fogyatékkal élők. amennyiben kevesebb a munka mindenki számára, akkor azonnal a fogyatékkal élők számára is kevesebb lehetőség nyílik meg. És ezek sajnos nem elszigetelt esetek. De akkor, amikor a formális eszközökről beszélünk, gondolok itt például az ENSZ egyezményre, és az abban foglaltakat összehasonlítjuk a társadalmi valósággal, hát hogy finoman fogalmazzak, egy űrtátong a kettő között. És ez az űr ez egyébként egyre tágul, egyre nagyobb, és véleményem szerint igen, káros lenne, és nagyon nagy hátrafelé lépést jelentene, hogyha az, a jogokat tehát azokat a jogokat, amelyek a fogyatékkal élőkre vonatkoznak, ezeket egyfajta szociális filozófiával helyettesítenénk valamiféle karitatív formába burkolt szociálpolitikával, mert ezzel tulajdonképpen az emberek méltósága sérülne, Azért, hogy bebizonyítsam ezt az elméletet. Elmondanám, hogy amikor általában hátralépés tapasztalható, visszalépés tapasztalható a munkajogok területén, akkor a társadalom egyszerre nem inkluzív lesz, sőt, kevésbé lesz, egyre kevésbé lesz inkluzív, Hadd adjak néhány példát hazámból, hogy mennyire keményen érintette a megszorító csomag a fogyatékkal élőket. A megszorító csomagok azt is magukkal hozták, hogy a különböző fogyatékossági szintek, illetve rokkantsági szintek megállapításánál átgondolták a rendszert, és szinte mindenkit kisebb rokkant nyugdíjassági csoportba mm, csoportosítottak át, azután a rokkant nyugdíjakat bizonyos esetekben be is fagyasztották, itt főként a balesetekre gondolok. Most ez a folyosításbeli befagyasztás nagyon súlyos, mert mondjuk 400 euróból kell élni, és ez a befagyasztás ez azt jelenti, hogy hiába van magas infláció adott esetben, mégis megmarad ugyanez a 400 eurós összeg. Ugyanakkor ugye növekednek az adók, és ez vonatkozik a fogyatékkal élő személyekre is ugyanakkor megnyírbálják a szociális szolgáltatásokat, és nem csak erről kell most itt beszélnünk, mert még ezen felül a különböző a kultúrának és a tudománynak is különböző területein megszorításokat tapasztalhatunk, illetve megnyírbálják ezeket a büdzséket is. Például a jelnyelvi tolmácsolásban is nagyon ö, kevés lehetőség nyílik most már, mert nem lehet finanszírozni, azt mondják. Tehát az inkluzió kérdése azért ezt nem lehetne teljesen elszigetelten kere, tekinteni, mert hogyha a szociálpolitikában megszorítások vannak, akkor az bizony ki fog terjedni a fogyatékkal élőkre is. Mindazt, amit az ENSZ egyezményben olvashatunk, nem tapasztalom a valóságban. Úgyhogy én még egyszer elnézést kérek, de őszintén akarom elmondani a dolgokat, és úgy gondolom, hogy nem lehetséges költségvetési fegyelmet alkalmazni, és ugyanakkor elvárni, hogy ennek ne legyen hatása a fogyatékkal élőkre. Ennek igenis is lesz hatása, úgyhogy inkluziós programokra van szükség, ezeket kellene ösztönözni, hogy minél inkább be tudjuk vonni a munkaerőpiacba a fogyatékkal élőket is. De hogyha általános értelemben nincsen politikai kurzusváltás, akkor az az űr, amely a valóság és a konvencióban foglaltak között tátong, egyre mélyülni fog. Semmit sem lehet tenni akkor, hogyha az általános politizálási módszereinket nem, nem változtatjuk meg. Elnök, köszönöm szépen, most megadom a szót Alan Fornak. Mesdames et messieurs, chers amis. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Ma reggel óta többször állapítottuk meg, hogy a gazdasági válság egyre inkább emberi jogi válsággá alakul át. Ugyanakkor az Európai Unió és tagállamai egy erős paktumot kötöttek az európai állampolgárokkal, a fogyatékkal élő állampolgárokkal, aláírván ratifikálnán az ENSZ ide vonatkozó egyezményét a fogyatékkal élők jogairól szólót. Mit is tegyünk, hogyan lehetne alkalmazni a valóságban, a tettek mezején ezt az egyezményt? A válságból való kiváláshoz, nagyon kiláboláshoz fontos, hogy gondolkozzunk, jobban használjuk fel az EU-s forrásokat. Mindenek előtt az európai intézményeknek jóvá kell hagyniuk egy erős több éves pénzügyi tervet, amely magában foglal szociális befektetéseket. Így lehet a jelenlegi gazdasági szociális válságból kilábalni. A struktúrális alapokra elég pénzt kell szánni, és ezekbe az alapokba be kell építeni a különböző igényeket. A különböző ö, alapoknak hozzá kell járulniuk a fogyatékkal élők befogadásához. Támogatni kell a hálózatépítés, a transzeurópai hálózatokat hozzáférhetővé kell tenni. Speciális jelzőszámokat kell kidolgozni, adatokat kell gyűjteni, koherens adatokat, hogy jobban ismerjük a válság által sújtott szociális csoportokat, azok jellemvonásait, és így személyre szabott megoldásokat kell keresnünk. Az Európai Uniónak szociális befektetési programot kell kidolgozni az emberi jogok és a diszkrimináció mentesség alapján. Így tud megfelelni olyan azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket azáltal vállalt, hogy aláírta az ENSZ egyezményt. Hosszú távon a szociális szolgáltatások felé kell elindulni, egy sokkal befogadóbb társadalmat, jobb létű társadalmat lehet létrehozni. A szociális, minden szociális védelem fogalma nagyon fontos. Az ILO által kidolgozott normarendszer, amely meghatározza, milyen alapvető kötelezettségei vannak emberi jogi szempontból. A munkáltatóknak nagyon fontos, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, víz, a higiénés ellátás, nagyon fontos a földrajzi és pénzügyi hozzáférhetőség, külön tekintettel a fogyatékkal élőkre. Általában a fogyatékkal élők sokkal inkább kivannak téve a szegénységnek, mint azok, akiknek nincsen fogyatékuk. Nagyon fontos az alapvető ez, ellátás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás. Azt gondolom, hogy az egyenlőség a valódi alapelv, amely a fogyatékkal élők gazdasági és egyéb jogai szempontjából fontos. A fogyatékkal élők, a fogyatékkal élők szervezeteiként nekünk felelősségünk, hogy kiálljunk az emberi jogainkért, az ENSZ egyezmény erre vonatkozó előírását is figyelembe véve. Kedves európai parlamenti képviselők, kedves európai állampolgártársaim, felelősséggel tartozunk. Ez az egyezményt valóra kell váltani, az emberi jogi válságot el kell kerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítő szavakat. A második vita első részét lezárjuk, és most a küldöttektől várjuk a hozzászólásokat, érdemi hozzászólásokat. Mielőtt elkezdenénk ezt, szeretnék néhány kiegészítést tenni, és bemutatni, hogy az Európai Parlament és jó magam a vezetésemmel működő frakcióközi fogyatékosságügyi munkacsoport alapvető filozófiája hogy is néz ki a fogyatékossággal élő emberek bevonása mellett szükséges jogok alkotása terén. Tehát enélkül nem működhet a dolog, csak az ő bevonásukkal lehet ö, ö, elérni dolgokat. Ugye én magam is érintettként dolgozok a parlamentben, és így lehet bebizonyítani és megmutatni, hogy a fogyatékossággal élő csoportok, akármilyen fogyatékossággal élőkről legyen is szó, hogyha akarnak és felkészültek, igenis hozzá tudnak járulni a sikeres jogalkotáshoz. Ennek reményében nyitnám meg elnök asszonytársammal együtt a hozzászólásokat. Most pedig szeretném megadni a szót Olszen úrnak, az Európai Fogyatékosügyi Fórum igazgatójának. Thank you. Eh, in attesa di Eriko. Amíg Eriko Olszent megvárjuk, aki az EDF-től érkezik szám hozzánk, az alelnök, eh, alelnökként én fogok néhány szót szólni erről az igen fontos, mondhatnám kulcsfontosságú témáról, hogy hogyan is lehetne kilábalni ebből a válságból, hogyan lehet megvalósítani ezt, anélkül, hogy folytatnánk ezeket a jogsértéseket, ezt a öm, fogyatékkal élő emberek jogainak lábbal tiprását. legalábbis abban az értelemben mindenképpen, ahogyan azt az ENSZ konvencióban olvashatjuk. Mentalitásbeli váltásra van szükség, és máshogy kell tekinteni a fogyatékkal élő személyekre. Rá kell jönnünk arra, hogy a fiatalok és a gyermekek, akik fogyatékkal élnek, milyen nagy gazdagságot jelentenek egész társadalmunk számára. De ez természetesen konkrét befektetéseket is jelent, és erőfeszítéseket. Ugyanis a függőségi viszony az egy további ö, fogyatékot jelent, valós fogyatékot, mert hogyha nem tudjuk ezeknek a személyeknek a igényeit figyelembe venni, hát akkor az bizony még egyszer a következő generációk terheit fogja növelni. Úgyhogy ebből az ördögi körből csak úgy lehet kilépni, hogyha a, a társadalom teljes jogú tagjaként részt vesznek a munkában is a fogyatékkal élők, beleértve azokat a mozgalmakat, szövetségeket, amelyek a folytatékkal élő személyek jogaiért harcolnak, hogy a jövőben senki se érezze magát hátrahagyva, elfelejtve. Nem is akarok más, vagy tovább időt vesztegetni, inkább kezdjük meg a vitát, a plenáris vitát, és az első személy, aki most fel fog szólalni, Erik Olsen. De nincs itt úgyhogy jön a akkor elnézést kérünk. Lehet, hogy lesznek a programon belül kisebb változások, mert vannak olyan személyek, akiknek el kellett menniük. Úgyhogy most Pirko Malamakisnak adom meg, aki a finnektől érkezett hozzánk, és azt kérem, hogy Kovács Ágnes pedig a Magyar Szövetségtől készüljön fel. Eh, eh, Azt is szeretném kérni, hogy eh, jelezzék kézfeltartással, hogy hol vanna, hogy hol ülnek, hogy mindenki láthassa, hogy hol van a beszélő. On behalf of the Finnish Disability A Finn Fogyatékossági Fórum nevében szeretnék arra a kérdésre válaszolni, hogy hogyan tudunk kilábolni a válságból. Ma délelőtt arról beszéltünk, hogy milyen szükség van egy erősebb európai hozzáférhetőségi, akadementességi jogszabályra. Saját nemzeti tapasztalatból azt látjuk, hogy az európai hatás, európai szintű jogalkotás a nemzeti szinten ki fog kényszeríteni változásokat a nemzeti törvénykezés területén. Megváltoztatja majd a gondolkodásmódot, és párbeszédet tesz lehetővé a kormányok és a fogyatékossal, és fogyatékossággal élők mozgalmai között. Reméljük, hogy ez az új akadementességi szabály valóban beváltja a hozzám fűző reményeinket. Egy második dologgal szemben, nemzeti tapasztalatból szólva, azt szeretnénk elmondani, hogy az ENSZ egyezmény és annak megfelelő végrehajtása az egyik legfontosabb eszköz, amely segít kilábalni a válságból. Mert az ENSZ egyezmény közös alap mindenki számára, egy olyan alap, amely, amelyen olyan Európát hozhatunk létre, amelyben minden fogyatékossággal élő ember hozzájárulhat a társadalom tevékenységéhez, a munkaerőpiacon, az oktatásban, fogyasztóként, a belső piacon. Tehát, ha a válságból keressük a kiutat, akkor csak eh, az ígéretekhez, az ENSZ egyezményben rejlő potenciálhoz fordulhatunk vissza. Sajnálatos módon saját országom még csak most ratifikálja ezt az egyezményt. Reméljük, hogy nem sokára megvalósul ez. Egy utolsó megjegyzés, amely az európai mentességi jogalkotást illeti. A fogyatékossággal élők mozgalma nagyon erős szerepet játszott abban, hogy európai szinten javítsuk a már meglévő megkülönböztetésmentes jogalkotási keretet, és nagy örömmel nézünk további javítások elébe, és szeretnénk a már meglévő keretet kibővíteni. Nagyon hiányzik ez, kiváltképpen olyan országokban, mint az enyémben, ahol a jogalkotási előrehaladás jelentősen lelassult. Ennek oka a válság. Mi az ENSZ egyezményt illeti. Nélkülünk, rólunk semmit. Ez a motto. Grazie. La parola ora. Köszönöm szépen. Most pedig Kovács Ágnes következik. És kérem, hogy Krisztus Násztász pedig készüljön fel. 15 éve de pozitív változások indultak el az első magyar esélyegyenlőséget biztosító jogszabály hatására. magyarország gazdasági nehézségeit és a gazdasági válság együttes problémáját tovább súlyosbította a téves kormányzati politika tudomásul vettük hogy a gazdasági válság megtorpanást akár kisebb visszalépést is jelenthet de gy a fogyatékos emberek lettek a legnagyobb vesztesei a segédeszközellátás és a szociális szolgáltatások működését szolgáló állami források csökkennek. az oktatás területén is visszalépés tapasztalható. a társadalombiztostási alapon járó rokkantsági nyugdjrendszer megszűnt helyét az alacsonyabb és tovább csökkenthető ellátás vette át a fogyatékos emberek foglalkoztatását célzó források a foglalkoztatottak aránya csökken. Az új kormányzati szándék a nyílt munkaerőpiacra való kivezetést célozza, de a csökkenő munkahelyek száma ezt nem segíti. Mivel a tartós munkanélküliek foglalkoztatása is az átlagos három hónapos alacsony színvonalú munkát és a minimálbérnél alacsonyabb jövedelmet biztosító közfoglalkoztatás jelenti véleményem szerint a megoldás az lehet ha az európai unió és a tagországok szintjén párhuzamosan elindul az a valós szakmai munka mely innovatv szakpolitikai intézkedések kidolgozását és elfogadását jelenti. legyen cél egy új komplex célorientált rendszer a rehabilitáció a szociális és szolgáltatások, az oktatás és a foglalkoztatás területén a fogyatékos emberekre szánt pénzügyi forrás nem jótékonykodás hanem hosszú távú egyben megtérülő befektetés hatására magasabb arányba válnak foglalkoztathatóvá a fogyatékos emberek a nyílt munkaerőpiacon kérem tegyünk közösen lépéseket az innovatv fogyatékosügyi szakpolitika és intézkedések kidolgozása és bevezetése érdekében Ideje, hogy a szavakat valós értékteremtő intézkedések kövessék, hisz ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig Krisztos Násztász következik, aki Görögországtól érkezett hozzánk, a fogyatékos ügyi szervezettől. És aztán a cseh kollega következik, mert ő lesz, ő készüljön most fel. Krisztos Nastas. Kiria Prodre. Kiria Prodre, TVDF. E Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves parlamenti képviselők! Hazám Görögország ma a második világháború utáni időszak legkeményebb gazdasági válságában találja magát. És azok, akiket a leginkább védeni kellene, tehát a fogyatékkal élők, főként egy olyan országról beszélve, amelyről nagyon sokat beszéltünk már a politikai testületek gyakorlatilag magukra, sorsukra hagyják őket. Gyakorlatilag a trojka kénye kedvének vagyunk kitéve, és az elmúlt években úgy tűnik, mintha kártyavárra építettünk volna, minden összedől körülöttünk, és azok a struktúrák, azok a tervek, amelyeket szőttünk, megszűnnek, megszűnnek egyébként azok az épületek is, amelyekben laktunk. Ez elfogadhatatlan, és gyakorlatilag a helyzet pokollá változott. Éppen ezért fel kell tennünk magunknak a kérdést, hová tartunk, hová visznek bennünket, milyen eutanázia következik. Mi fog történni? Lehet, hogy az embereknek nem lesz már mit ennie, és nem lesz hol laknia. Itt azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben csak kettő dolog segíthet. Egyrészt az ENSZ konvenció, másrészt az az ideiglenes jegyzőkönyv, amelyet hazám és az Európai Unió írtak alá. Az Európai Unió intézményeihez kívánunk fordulni annak érdekében, hogy a politikákat, amelyek a fogyatékkal élők életének könnyítését szolgálják, változtassák meg, illetve ezeket léptessék életbe. A fogyatékkal élők mozgalma mindent megtesz, ami, amit megtehet ebben a helyzetben, és szükség van itt az európai és nemzeti tapasztalatokra is, hogy megoldjuk ezt a helyzetet és kilábaljunk belőle azok a szülők, akiknek a gyermeke fogyatékkal élő, kérem, hogy segítsék a mi küzdelmünket, mert a gazdasági válságnak nincsen, ez nem ismeri a határokat, inkább egyfajta mérgező felhőként egész Európát be fogja fedni. Kérem, hogy próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy a szociális államot és a demokráciát ne építsék le. Köszönöm szépen. Most a cseh kolléga következik, és kérem, hogy készüljön fel Krisztál Prado, aki a francia um, mozgalomtól érkezett. Dnes odpoledne budeme mimo jiné. Nagyon szépen köszönöm. Ma délután többek között Elfogadunk, elfogadunk majd egy állásfoglalást is a válság kapcsán és az elkövetkezendő tíz évre vonatkozóan. Szeretném kidomborítani az állásfoglalás azon részét, amely a fogyatékkal élő személyek helyzetét hivatott javítani. A cseh köztársaság, noha a közpénzügyek nincsenek olyan rossz állapotban, mégis egy szigorú megszorítás csomagot fogadott el. A fogyatékkal élő személyek, az idősek és a gyermekek esetében, illetve a, családos, a gyermekes, kisgyermekes családok esetében csökkennek a szociális szolgáltatások. 50%-kal csökkentették a fogyatékkal élők számára folyosított támogatásokat, és a fogyatékkal élő emberek joga is csorbulnak ezzel együtt Csehországban. Hasonló, korlátozó jellegű intézkedések történtek az aktív ügy területén, főként a fogyatékkal élő személyeket érintették ezek az intézkedések. Hogyha az ENSZ egyezmény rendelkezéseit át akarjuk ültetni a gyakorlatba, véleményem szerint fontos, hogy legyen egy közös norma, egy közös standard az Európai Uniós tagállamokban, ami a fogyatékkal élő személyek minimális támogatását illeti. Tehát egyfajta minimum standardra lenne szükség. De hát a tagállamok olyan... A tagállamok nem tudnak megállapodni apróságokban sem. Amire tehát szükség van az, hogy világosan meghatározzunk egy normát, egy standardot arról, hogy milyen alapvető támogatásban részesítjük a fogyatékkal élő személyeket. Ez az egyetlen módja az ENSZ egyezmény megvalósításának. Ezen túlmenően a jelenlegi válságot őrügyül használja sok tagállam arra, hogy gyakorlatilag szétrombolja a szociális szolgáltatások rendszerét. Fontos, hogy ezzel szemben közösen fellépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Václav. Most Krisztel Prádó következik Franciaországból, és kérem, hogy hozzá Luis készüljön fel Spanyolországban. Köszönöm szépen milyen stratégiával is tudnánk kilábalni a válságból. Az Európai Unió megkapta a Nobel békedíjat. Az Európai Parlament az együttélés demokratikus egyetemes értékeit képviseli. A válságok pedig az együttélést fogják szétrobbantani, de azt hiszem, hogy csak egy egymás jobb megértése révén tudunk kilábalni ebből a válságból. egyfajta ö, megoldásra van szükség. Meg kell ö, változtatni a hozzáállást ö, a a kicsi európaiak számára lehetővé kell tenni azt, hogy megtanulják a jel, jelnyelvet, mert ezzel egy nyelven tudnánk mindannyian beszélni, és az európai demokráciát ezzel javítani tudnánk. És ezzel ráadásul ki is húzzuk a válságból országainkat, Ez a könnyített olvasási és írás program egy olyan lehetőség lenne, amely nagyon nagy kapukat nyitna meg. Ezt a kéré, ezzel a kéréssel élek a parlament felé. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen lass, ilyen összefogottan beszélt. És most megadom a szót José Luis Alejuelvásznak, és kérem, hogy Maria Johansson készüljen fel Svédországból. Eh, buenas tardes. En España, desde hace 30 años se hizo... Spanyolországban 30 évvel ezelőtt nagyon is sokat foglalkoztam diákokkal, fogyatékkal élő diákokkal, tanulókkal, azt mondtam el, hogy mire van szükségük. Na most, ami a képzést illeti, a korai segítségre van szükség a családok támogatására, elegendő tanára, aki a különleges, speciális igényeknek megfelel. Döntő fontosságú volt mindaz, hogy felkészítsük őket és fejlesszük őket az oktatás terén. Nagyon sok fogyatékkal élő, iskoláskorú fogyatékkal élő nem kisegítő iskolába jár, hanem általános iskolában. Aztán a fogyatékkel élő gyermekek, szüleinek, hallás károsult gyerekek szülei egyesületbe tömörülve próbálják segíteni gyermekeiket. 85%-a általános iskolában jár ezeknek a fogyatékkerülő gyerekeknek, 90%-a gyermekeknek. Szájról olvasva tudnak kommunikálni, nagyon sok család támogatást kap a logopédusoktól, szakképzett tanároktól, de gyógypedagógustól nagyon sok mindenre van szükség. Természetesen a válság idején csökkentik a köztámogatásokat, és ennek eh, például a protézisekre, különböző támogatásokra, logopédusok munkára és a hatása van a válság. Alig 0,2% a diákoknak az, akit érintett ez a kérdés. Most azonban egyre többen érintettek. Ez döntő fontosságú, hogy hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz, hogy teljes mértékben részt tudjanak venni a társadalom életében, nem csak segélyezettek, segítséget igénybevevők, hanem aktív társadalmi szereplők. Éppen ezért tőlünk függ, hogy mit tudunk tenni. Köszönöm szépen. Még mielőtt Mária Johanssonnak adnám meg a szót, aki a svéd, svéd országból érkezett hozzánk, szeretnék mindenkitől elköszönni, mert el kell mennem erről a nagyon érdekes találkozóról, mert a repülőgépem elindul, és Kósa Ádámnak adom meg a szót, aki az Intergroup vezetője, ő fogja elnökölni a továbbiakban. Nagyon szépen köszönöm. Az akadálymentes társadalom döntő fontosságú annak érdekében, hogy emberi és polgárjogainkkal is tudjunk élni. Éppen ezért gondoskodnunk kell arról, hogy figyelembe vegyük azt, hogy az embereknek mások más-más lehetőségeik, körülményeik vannak, figyelembe kell vennünk a sokszínűséget és a jogokat mindenképpen meg kell védeni. A demokrácia részét képezi az akadálymentesség is, ugyanakkor egy igazságos, intelligensebb társadalmi fejlődés előfeltétele is egyben, az az akadálymentesség. Sokszor hangzik el az, hogy pénzbe kerül az akadálymentesítés, és ezért sokszor lemondanak róla az emberek, de hát az emberi jogokhoz nem fűzhetünk árcédulát láthatjuk sokszor, hogy még egy olyan pénzügyileg jó helyzetben lévő országban is, mint amilyen Svédország, ott is gyakran elhangzik tehát, hogy sok pénzbe kerül az akadálymentesítés. Dan Anderson társadalom tudós éppen ezért kiszámította azt, hogy milyen előnyökkel jár az, hogyha növeljük az akadálymentességet. Más tanulmányokhoz Hasonlóan Dan Anderson is arra a következtetésre jutott, hogy az akadálymentesítés gazdaságilag is kifizetődő. Gazdaságilag kifizetődő, hogyha minél több embert bevonunk a társadalomba. Az integráció, az akadálymentesítés költségeit össze kell hasonlítani a társadalmi kirekesztés költségeivel. Fontos figyelembe venni azt, hogy az emberek részt vehessenek a társadalomban, a társadalom életében. Ezért felszólítjuk az Európai Parlamentet, hogy mindenképpen gondoskodjanak arról, hogy ezeket a következtetéseket átültessék a gyakorlatba. Különösen válságidőkben fontos, hogy tegyünk végre valamit. Itt az ideje, hogy intézkedéseket foganatosítsunk ezen a téren, és politikai akaratra és bátorságra van szükség ahhoz, hogy mindenkit egyenjogú emberként kezeljünk, és gondoskodjunk az akadálymentesítésről. Hiszen gondoljunk bele, mibe kerül, milyen ára van egy nem demokratikus társadalomnak. Nem lehet árcédulát aggatni az emberek azon jogára, hogy részt vegyenek a társadalom életében. De fontos tudni, ezzel egy időben azt is, hogy mindenki számára kifizetődő az akadálymentesség gazdasági értelemben is. Ugyanakkor szeretnénk egy írásos nyilatkozatot is elküldeni, kérjük, hogy ezt vegyék be a jegyzőkönyvbe. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Most pedig átveszem a levezetést, és felhívom mindenki figyelmét arra, hogy tartsa be az időkeretet, mert nagyon sok hozzászólásunk van még, és bele kell férjünk az időkeretbe. Kint a két oldalon, a kivetítőkön látható az idő. Kérem, hogy figyeljenek rá. Most pedig Olaszországból ö, érkezett hozzászólónak adom meg a szót, az Olasz Fogyatékosügyi Fórum képviselőjének, Tomasso Daniele. És egyben megkérem az osztrák fogyatékos ügyi tanács részéről Bernadette Forsteint, hogy készüljön diventa davvero difficile. Ah. Ez a vita egyre nehezebb válik e- e- ezen a ponton bármi újszerűt mondani, minden esetre azért vagyunk itt, hogy erőteljesen felszólaljunk az ellen, a teljes elhanyagoltság ellen, amelyet a szociálpolitikák megvonása jelent számunkra Olaszországban. Az olasz kormány megvonta a támogatásainkat, és azt az elvet, hogy semmit se tegyünk nélkülünk vagy ellenünkben, egyáltalán nem alkalmazták, mindent nélkülünk tettek, és mindent ellenünk tettek. Gyakorlatilag a kormányunk leépítette a szociális államot, lecsökkentette a forrásokat, és képtelenek vagyunk most már az önellátásra is. Ráadásul a rokkant nyugdíjasság, vagy a különböző segélyek, vagy a adókedvezmények nem érvényesek már. Sőt, majd, hogy nem, egyfajta ellenkampány lépett életbe ellenünk, és mindenhol hamis mm, rokkantnyugdíjasokat keresnek, még a médiában is elindult ez a folyamat. Mindezek fényében az Európai Parlament és más európai intézményeket kérünk, hogy a fogyatékkal élők jogait védjék. Ezzel kapcsolatban a parlament elnökének nyilatkozata ma délelőtt nagyon megnyugtató volt. Ugyanis, hogyha a gazdasági válság problémáit rá akarjuk vetíteni a fogyatékkal élőkre, az nagyon igazságtalan. Mi egy 360 fokos változást szeretnénk, mert amennyiben nő Európa, illetve ha nő a jólét, akkor nő Európa is, növekszik Európa is, és a fogyatékkal élők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nincsen szükség arra, hogy feltaláljuk a spanyol viaszt, egész egyszerűen a szolidaritást kellene az emberi jogok szolgálatába állítani. A civilizáció a földközi tengermedencéjében született, és ezért reméljük azt, hogy az ember saját méltóságával együtt legyen a szociálpolitikák központjában. Azért vagyunk itt, hogy ennek a reménynek adjunk hangot. Köszönöm a hozzászólást. Most pedig szeretném megadni a szót az osztrák kollégának, Bernadett Feuersteinnak, és megkérném az Európai Parlament képviselőjét, Nils Torvaldzot, hogy készüljön a következő felszólalásra. Most pedig az osztrák kollégája szó. Ébb okok miatt nem tudott eljönni, úgyhogy most megadom a szót képviselőtársamnak, Nils Torvaldsnak, és utána pedig felkérem Magyarországról Pál Zsoltot, hogy készüljön a felszólalására. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok! Civil életemben a ház épületén kívül intellektuális fogyatékossággal élők szervezetének vagyok az elnöke. Azt mondjuk nálunk, senki sincs azért ebben a szervezetben, mert saját akaratából van ott, és hát oka van annak, hogy ezt mondom. Amikor viszonylag jól ismernek emberek, megkérdeznek, hogy hogy van a fiad, megkérdezem, hogy melyikre gondolnak, négy fiam van, melyiknek a jóléte felül érdeklődnek. Az első született fiamra, Linusra gondolnak, és miért is vagyok itt? A harmadik fiam, Krisztof miatt vagyok itt önökkel. Christopher egy különleges gyermek, az azt jelenti, nem XY kromoszómával, hanem XXY kromoszómával született, ezért nevezzük intellektuálisan fogyatékossággal élőnek. Mit is jelent? Azt jelenti, hogy nem lesz könnyű munkát találnia. Egyre kevesebb esélye van, minél magasabb a munkanélküliségi arány Európában. Ez a legfontosabb kérdés. A munkanélküliség nagyon magas szintet ért el legtöbb országban, katasztrofális számokkal nézünk szemben a válság országokban. Ezzel nagyon nehéz megőrizni, megmenteni a finnek által ismert jóléti társadalmat. Azok, akiknek valamilyen hiányosságuk van, ők fognak legtöbbet szenvedni. És sokkal inkább sújtja őket a válság, mint más csoportot. Éppen ezért eh, küzdenünk kell a munkáért, meg kell nyernünk ezt a küzdelmet, mert ha elveszítenénk ezt a küzdelmet, ezt a csatát, ez súlyos és borzasztó lenne. Köszönöm. Köszönöm képviselőtársamnak a hozzászólását, most pedig szeretném megadni a szót Pál Zsoltnak Magyarországról, és közben szeretném felkérni ismét európai parlamenti képviselőtársamat, Marian Harkin asszonyt, hogy készüljön a hozzászólására. Most pedig Pál Zsolté a szó. Köszönöm a szót. A válság megoldására az oktatás és a foglalkoztatást szokták említeni, de azt kérdezem, hogy vajon hozzáférünk-e bármelyikhez is teljes mértékben, akkor akadályokat gördítenek-e elénk, hogy tényleg tudjunk tanulni vagy dolgozni. Nagyon fontos, tényleg megszülessen egy olyan egységes európai keret, ahol ezeket az akadályokat valamilyen módon le tudjuk küzdeni ami mindenki számára egyértelmű határokat állít fel arról, hogy mit lehet és mit nem. Nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatáson belül is megtaláljuk azokat a lehetőségeket, például támogassuk a különböző szociális és gazdasági megoldásokat, amelyek már elindultak, de ezeket fejlesztenünk szükséges. Hálózatba kell szervezni őket, mert nem versenyre van szükségünk elsősorban most ebben a válságos időszakban, hanem összefogásra. Nagyon fontos még az is számunkra, hogy túl az akadályok legyőzésén elősegítsük az innovációt, a fejlődést, a fejlesztést. Legfőképpen a segítő technológiák területén, mert azt gondolom, hogy a legtöbbünknek szükségük van ezekre a technológiákra, azért, hogy részt tudjunk vállalni a társadalomban, részt tudjunk venni a mindennapokban. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy figyelembe vette az időkeretet, sőt szerzett is nekünk egy kis időt, most pedig megadnám a szót képviselőtársamnak, Marian Harkin asszonynak, és jelzem Ilja Seifert Németországból pedig készüljön a hozzászólásra. Képviselő asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Ma délután az ENSZ egyezmény végrehajtásáról beszélünk válság idején. Minden állampolgár, de kiválképpen a fogyatékkal élők számára, akik perifériára kerültek, akik sérülékenyek, a válság, kiváltképpen a gazdasági válság eh, lesújtó következményekkel jár olasz, cseh, görög kollégáinktól hallottunk ezekről a hatásokról. Minden tagállamot érintenek. Látjuk, hogy a válság visszafordította a szociális eredményeket, amelyeket elértünk. Hát most mindenki a gazdasággal foglalkozik, csak a szociális kérdéseket pedig kicsit mellőzzük. Az életminőségre van hatása, csökkentik a szolgáltatásokra folytatott forrásokat. Család és személyes szinten is mindenkinek nehezebbé vált az élete csökkentek a források, csökkentek az ellátó szolgáltatások, csökkentek a segítő szolgáltatások, és sok fogyat, fogyatékkal élő számára csökkent a személyes segítségnyújtási szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan nem tudnak függetlenül önállóan élni. Ez szívet szaggató és, és borzasztó. Nem lehet európai szinten a szabad mozgásról beszélni, a személyek szabad mozgásáról, amire nincsen valakinek segítője. Rövid időm van, ha megengedik, kevés időm van. Egy átfogó pontot szeretnék kiemelni a válsággal kapcsolatban. Múlt héten ebben a parlamentben közzétették az éves növekedési jelentést, eléggé komorú, komor képet festett Európáról, ami az európai szemesztet illeti, amely ellenőrzi az Európai Unió által elért eredményeket, mármint a 2020-as stratégia fényében. Sajnálatos módon ez az előrehaladása jelentés csak gazdasági jelzőszámokkal foglalkozik, fiskális politikával, növekedési és stabilitási programokkal, nincsen szociális mélyegyszer, nincsen kapcsolat a szociális eredmények és a megszólító intézkedések közötti összefüggésről. Ez nagyon fontos, mert különben láthatatlan hátrányok alakulnak ki, nem fog megjelenni az európai radarképernyőn, azt gondolom, hogy a megoldás csak akkor születhet meg, ha létrehozzuk a kapcsolatot a gazdaságpolitika és ennek szociális következményei között. Nagyon fontos, ha ezeket is megvizsgáljuk. Köszönöm. Most szeretném megadni a szót Németországból Ilja Seifert számára, és egyben felkérem Olaszországból az Olasz Fogyatékosügyi Fórum képviselőjét, Pietro Cirinccionét, hogy készüljön a hozzászólására. <clears throat> Es ist heute schon sehr viel, sehr kluges gesagt worden, das brauche sok okos dolog elhangzott ma már, azt hiszem nem kell ezt újra elismételnem, mindazt, ami elhangzott. Egy dologgal egészíteném ki az elhangzottakat, állandóan arról beszélünk, hogy válsághelyzet van, és emberi jogi válság is van, és ki kell mondanunk azt is, hogy gyakorlatilag az ENSZ egyezmény egy fejlesztési eszköz, amely nem csak arra készített bennünket, hogy folyamatosan védekezzünk, hanem hogy előre haladjunk, hogy javítsunk a helyzeten a fogyatékkal élők számára, és ez lehetséges, hogyha valóban átültetjük a gyakorlatba az egyezményt. Másodszorban, és ez ma még nem hangzott el, Európa tágasabb, bővebb, mint az Európai Unió, és hogyha előre akarunk haladni, nem engedhetjük meg azt, hogy az Európai Unión kívüli európai országokban rossz legy- rosszabb legyen a helyzet, gondolok a balkáni államokra is, és az egykori szovjet tagköztársaságokra. Máskülönben, hogyha ezt nem tesszük meg, nem fogunk tudni előre haladni. Harmadsorban Németországot bírálták azzal, hogy akadályokat gördít az ötödik antidiszkriminációs irányelv elfogadása elé, és ez sajnos így is van, és szégyeljük is magunkat emiatt, de el szeretném mondani, hogy a fogyatékkal élők németországi szervezetei harcolnak ezért az irányelvért, és ezt otthon is megtesszük, nem csak itt. És negyedszer, hogyha sikerül az ENSZ egyezmény által vázolt emberképet megvalósítani, nevezetesen, hogy a sokszínűség valóban jó és üdvös, és előre visz minket, hogyha tehát ezt sikerül az egész társadalomban megvalósítanunk, és nem csak a fogyatékkal élők mozgalmán belül, akkor valóban előrelépés fog történni, és akkor jobb lesz az élet mint a fogyaték nélküliek, mint a fogyatékkal élők számára, és ez, ez az, amit mindannyian szeretnénk. Köszönöm. Olasz kollégának adnám meg a szót, Csiricsione úrnak. És megkérem a Franciaországból Maudi Piot, nak, hogy készülődjön fel. Az olasz kollégája a szó. Ringráció. Köszönöm szépen az Európai Parlament képviselőit, akik jelen vannak. A fogyatékkal élők nem, nem egy teher, hanem inkább lehetőség, és mi is szeretnénk emberhez méltó életet élni és azt hiszem, hogy ha ezt nem tehetjük meg, akkor az az egész világ számára veszteség, és gazdasági értelemben is veszteség, és ezt egyébként ki is lehet számolni, hogy mennyit jelent. Most próbálunk ugye kilábalni a válságból, belénk pénzt kellene fektetni inkább, ugyanis a megszorító intézkedések inkább további pénzveszteséghez vezetnek. Minden egyes gyermek, akinek nem, aki nem kapja meg a szükséges képzést, az hatalmas költséget jelent majd a jövőben a társadalom számára, mert mindenben segíteni kell majd neki. És a családtagok, vagy főként az anyák nagyon sokszor abba kell hagyják munkájukat, hogy segítsék gyermekük fejlődését. Ennek is ugye hatalmas a szociális költsége. a fogyatékkal élők a legnagyobb olyan csoport a mai napig is, amely nem vesz részt a munkaerőpiacban megfelelőképpen. Pedig máshogy nem lehet önállóságot, függetlenséget elérni, és a szociális kiadások továbbra is az égbe szöknek. Az első ülése szakkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az egyezmény 12-es cikke a bíróság előtti képviselőség, képviseltethetőségre vonatkozik. Mi történik akkor, hogyha valaki nem tudja magát védeni bíróságon? Nos, hát az egyezmény kimondja, hogy segíteni kell őket a bíróságon. Vannak, akik például az autisták más személy segítségére szorulnak a kommunikáció területén, és ezen el kellene gondolkodni, hogy hogyan lehet segíteni ezt a folyamatot. Köszönöm. Franciaországból Maudi Piotnak szeretném átadni a szót, és megkérem spanyol kollégánkat, Jonas Ruiz Manuelt, hogy készüljön föl. Öni a szó. Bonjour! Jó napot kívánok! a, egy női szervezettől érkeztem, akik azért harcolunk, hogy azt a kettős megkülönböztetés, diszkriminációt, amely a fogyatékkal érő nőket illeti, megtámadjuk. Franciaországban 36%-a a nőknek válik erőszak áldozatává, a fogyatékkal élő nők esetében ez az arány 72 százalék. Ez pedig nem csak fizikai értelemben, hanem a mentális értelemben is megtörténnek, és meg is erőszakolják a nőket. Aztán egy másik dolog, amire szeretnék utalni, az az egészségügyi helyzet Franciaországban, de gondolom, hogy máshol is. Nem kapják meg a nők az, azt a, az egészségügyi ellátást, amire szüksége van. Tehát például nincsenek nőgyógyászati szolgálatok, amelyek elérhetőek, akadálymentesek. A szülészeti osztályokra ugyanez vonatkozik, és akkor, hogyha egy nő gyermeket hoz a világra, azért szinte harcolnia kell. Minden nap meg kell harcolnunk azért, hogy egyáltalán elismerjék létünket, és hogyha azt akarjuk, hogy kilábaljunk ebből a válságból, akkor arra van szükség, hogy a nők mindenhol ott legyenek, és a ö, fogyatékkal élő nők szintén ott legyenek mindenhol, minden bizottságban, és hallassák hangjukat, vegyenek részt a társadalomba, ugyanis teljes jogú állampolgárok vagyunk, vannak jogaink, de vannak ö, problémáink is. Arra van szükség, hogy megváltoztassuk a hozzáállást, hiszen 22%-a a nőknek talál csak munkát, a fogyatékkal élő nők közül, a nő, férfiak esetében ez 40% ez az arány. Tehát azért szeretném kérni, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő nők ügyét vessék fel minden lehetséges fórumon. Köszönöm szépen. Spanyolból Arma Jones Ruiz Manuel úrnak adnám a szót, és felkérem az utolsó felszólalót, készüljön fel, Péter Lambrecht. A spanyol kollég szó. Muchas gracias. En nombre del Köszönöm szépen. A spanyol fogyatékkal élők szervezete nevében, a Különleges Betegségek Egyesülete nevében örülök, hogy megkapom a szót hogy ebben a vitában részt vehessek itt az Európai Parlamentben. Mint említettem, világosan látnunk kell, hogy a fogyatékkal élő emberek, családjaik, rokonaik, barátaik, segítőik, szervezeteik súlyosan érintettek a válság miatt. Azok, akik legkevésbé tehetnek róla, fizetik meg a legmagasabb árat nagyon sok mindent veszítenek a méltóságokból, a megszorító intézkedések miatt. Ez gyakorlatilag az, ami összetartja őket. Mint említettem, például Les Intouchables, az Érinthetetlenek című nagysikerű francia filmből látjuk, hogy az ember ott áll, nem csak maga alatt van, hanem egyedül marad. Az emberek magukra maradnak, senki nem segíti őket. De éppen a demokratikusan megválasztott képviselőknek magukra kell vállalniuk ezt a feladatot. Garantálni kell a méltóságot, a szabadságot. Mindenkinek méltósággal kell viseltetni, másokat is tiszteletben tartani. Mindenkinek mindent meg kell tenni Eh, a financial engineering nagyon is negatívan hat a fogyatékkal élő emberekre. Az innovatív gondolatok vannak, ugye ez a nagyszerű, nyitott munkaerőpiac, ez nagyon fontos. Ez nem csak a megszorító intézkedéseknél van ez így. A politikusokat nem csak azért választjuk, hogy mindenki állíthatja, hogy valamit lehet, vagy nem lehet megcsinálni. A fogyatékkal élők nem a probléma részei, hanem a megoldás részei. A szenvedésnek két formája van, krónikus betegség, vagy az a kapcsolatos fogyatékosság. Hat hónappal ezelőtt elveszítettem egyik családtagomat. Mindenkinek van szerepe. Sokszor az elkerülhetetlen fájdalmat, szenvedést kell megpróbálni elfogadni. De aztán vannak olyan sorcsapások, hát ugye az urna, szóval az urnára gondolok például, lehet, hogy nem választják újra. Só felszólalóknak adnám meg a szót. Peter Lambrecht. Öné a szó. Hello, um, I'm uh, Peter Lambrecht from... E- Jó napot kívánok! A European Network of Independent Living-től érkeztem Önökhöz ma. Ez egy uh, olyan szervezet, amelynek Európa szerte vannak tagjai. A válság kitörése óta közvetlenül érzékeljük a válság következményeit, folyamatosan kongatjuk a vészharangot, és megpróbáltuk az európai intézmények és az európai parlamenti képviselők figyelmét felhívni a problémákra. A civil társadalom, a különböző nemzetközi civil szervezetek is kiveszik a részüket a munkából, és nem csak azáltal, hogy napirendre tűzzük ezt a témát, hanem felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a válság következményei mennyire súlyosak, ezt alátámasztják különböző tudományos eredmények és Mit tehetünk azon túlmenően, hogy megkongatjuk a vészharangot? Megpróbálhatjuk felhívni a politikai döntéshozók figyelmét a problémákra, és a nyilvánosság elé tárni ezeket a gondokat, és pontosan ezt tesszük a szervezetünk munkája révén, de túlléphetünk ezen, tehetünk még többet. Megszövegeztünk önökkel együtt egy állásfoglalás tervezetet az Európai Parlamenttel együtt, és szeretném elkerülni a félreértéseket. Nem arról az állásfoglalásról van szó, amely ma elfogadásra kerül. A mi célunk az, hogy egy olyan állásfoglalás szülessen, amelyet az Európai Parlament megszavaz. Együttműködést kértünk néhány európai parlamenti képviselőtől, mi tanácsot nyújtunk ennek a szövegnek a megszövegezésében. Az a célunk ugyanis, hogy az Európai Parlamentben napirendre kerüljön ez a téma. A Szociális és Foglalkoztatási Ügyekkel foglalkozó szakbizottsággal is beszélünk, tárgyalunk, hogy a szakbizottságban is szavazásra bocsássák a szöveget és legyen egy szóbeli választ igénylő kérdés is, és mindez végül majd egy állásfoglaláshoz vezet, amelyet az Európai Parlament elfogad. Nagyon ambiciózus célkitűzés ez egy ilyen kis szervezet számára, mint amilyen mi vagyunk, de keményen dolgoztunk ezen, és számos más civil szervezet segítségét is élvezhettük mindebben. Szeretném megragadni a lehetőséget, amelyet a mai konferencia nyújt, hogy tájékoztassam önöket mindenről, és természetesen további információkat is tudok szolgáltatni írásban önökkel. Az EDF-fel felveszem a kapcsolatot ezügyben. Nagyon fontos ugyanis, hogy az összes fogyatékkal élőkért harcoló szervezet saját politikusait és saját hazája európai parlamenti képviselőit is felkérje, hogy ezt a kezdeményezést támogassa. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, és jogokat akarunk, nem jótékonykodást. Köszönöm. Köszönöm, azt gondolom, nem lehetne jobb hozzászólással zárni, mint amit most hallottunk, hiszen olyan intézkedéseket van szükség, olyan intézkedésekre, amelyek amelyeket maguk a fogyatékossággal élők szervezetei és az érintettek találnak ki hiszen és ők teszik meg az intézkedési javaslatokat, és együttműködésben csak közösen tudunk tovább lépni. Most pedig véget ért a második vitaszakasz. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, egy pár perces csúszással sikerült betartanunk az időt. Most pedig következik a harmadik panel, előtte egy videót fogunk levetíteni, ugye? Igen. Van Rompuy úr videóüzenetét fogjuk megtekinteni, az Európai Tanács elnöke ő. Nézzük a videót.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 Elnézést kérünk a technikai probléma miatt, mindjárt próbáljuk megoldani, addig egy picit türelmet kérnék mindenkitől. rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig azt javaslom, hogy haladjunk tovább, és időközben pedig engedjék meg, hogy kihívjam a következő, tehát a harmadik panel levezetőit, tehát kérem, hogy jöjjenek föl a pulpitusra, és akkor átadnánk az elnöklést. Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo nos enfrentamos ya a la tercera sesión de trabajo. De... Mindenkit üdvözlök, kezdjük a harmadik részét a konferenciát. Kérem szépen, hogy halkítsák le a videó hangját. Nem halljuk ugyanis az elnököt. Köszönjük szépen. Egy spanyol szervezet elnöke vagyok, amely a fogyatékkal élők jogaiért harcol. Megtiszteltetés számomra, hogy társelnök lehetek a konferencia harmadik részében. Együtt az EDF egyik alelnökével, Claudio Morgantival együtt, aki néhány perc múlva szintén megérkezik majd. A kollégák tájékoztattak arról, hogy ma délelőtt még nem sikerült Van Rompuy úr üzenetét meghallgatni és megnézni. Most azonnal foly- ezzel fogjuk folytatni, hogy behozzuk a lemaradásunkat, és utána pedig az LDF e elnökének adjuk meg a szót, hogy kommentálja az elhangzottakat. Most tehát a videó üzenet következik. persons with disabilities. Our actions to Nők, személyek, akik fogyatékkal élnek, nagyon fontosak a foglalkoztatási intézkedések, azt a különleges szociális modellt fenn kell tartani, amely 500 millió ember számára biztosítja a jólétet. Európa az értékek projektje és az emberek projektje egy olyan projekt, amelynek szíve van. Nagyon is értékes tanácskozást kívánok. <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir... Azt gondolom, hogy nem hallottuk a teljes szöveget. A kollégáktól szeretném kérdezni, hogy nem lehetne esetleg a feladatot előről kezdeni vetíteni. Creo que hay algún pe... Azt hiszem, hogy kis apró problémák merültek fel a videóval. Most megpróbáljuk a problémát megoldani. Hát kezdjük meg ezt az ülést. Itt a szabad mozgás a központi témánk, a fogyatékkal élő emberek állampolgári jogai, lehetőségei, külön tekintettel arra, hogy hogy lehet az akadályokat elgördíteni az útunkból, amikor szeretnénk élni a mobilitási, szabad mozgással kapcsolatos jogainkkal. A spanyol madridi delegációnak viszonylag hamar el kellett menni, és amikor megérkeztünk, akkor az egyik kollégánk, aki tolószékken érkezett, volt valami kondja az illetékes szolgálat valahol elhagyta a repülőtéren a tolószékét, megérkezett Brüsszelbe, és alapvető járművével nem tudott eh, közlekedni. Ugye elismerik, elfogadják azt, hogy itt eh, állampolgári jogokról van szó. A személyek szabad mozgása, tehát az tolószékes, személy számára a tolószék a mozgásának alapvető eszköze, anélkül mozgásképtelen. egy olyan régió, amely ratifikált egy emberi jogi konvenciót, ugye itt az ENSZ fogyatékkal élők jogairól szóló konvenciójáról van szó. A 27-ből 24 tagállam ratifikálta már ezt az egyezményt, nem csak az Unió. Ez a szerződés számos intézkedést ír elő, hatásköröket, sok mindent követel a tagállamoktól, a politikai vezetőktől, a kormányoktól, annak érdekében, hogy ezeket az emberi jogokat garantálni tudják. Ugye a fogyatékkal élő emberek számára is rendelkezésre kell bocsájtani. A hozzáférhetőség, vagy az akadálymentesség alapvető eleme ennek. Ezeket az alapjogokat garantálnunk kell, biztosítanunk kell, egy eszköz kell egy horizontális eszközt kell biztosítani, mely minden politikát, minden intézkedést átölel. Az Európai Uniónak, a tagállamoknak be kell avatkozniuk, kivetképpen azoknak, akik ezeket az emberi jogi eszközöket, az egyezményt ratifikálták. A hozzáférés, alapelv, az az alapelv, amely valóban lehetővé teszi, hogy ezeket az emberi jogokat, alapjogokat a fogyatékölő emberek is élvezhessék, gyakorolhassák. Az ENSZ egyezmény a 9-es meghatározza az egyezmény alapvető célját, amely összekapcsolódik a hozzáférhetőség, az elérhetőség gondolatával. A fogyatékkal élő emberek ott élhessenek, ahol akarnak, azzal és úgy, ahogy akarnak, ez az akadálymentesség. Természetesen részt vehetünk, részt kell vennünk a foglalkoztatásban, az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, szabadidős tevékenységet is folytathatunk, és persze részt vehetünk a politikai életben is. Az ENSZ egyezmény világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenniük a tagállamoknak, hogy megfeleljenek kötelezettségeiknek. Itt külön kiemelik azt, hogy minden intézkedés meg kell tenniük annak érdekében, hogy garantálják az egyenjogú hozzáférést, akadálymentességet mindenki számára, a fogyatékkal élők számára legyen szó információs, kommunikációs eszközökhöz való hozzáférésről, vagy fizikai hozzáférésről, akadálymentességről. Tehát valóban megvalósul-e? Mindenki mindenhez hozzáfér? Tényleg egyenjogúak vagyunk mindannyian minden szempontból? Mindenki élvezi az alapszabadságokat? Nyilván egyetértenek velem abban, hogy ezt a kérdést sajnos mi mindig nem meg tudjuk megválaszolni. Mi fogyatékkal élő emberek nem tudjuk a valódi jogainkat érvényesíteni. A szabad mozgásra vonatkozó jogunkkal nem tudunk élni. Akadályokba ütközünk. Minden területen, az élet minden területén, fizikai és nem fizikai akadályokban a hozzáférés feltételei távolról sem egyenlőek. Még egy tagállamon belül sem létezik egyenlőség. Mindenütt akadályokba ütközünk, amikor szabad mozgásunkat szeretnénk érvényesíteni. Például a közlekedés, hogy a mai kolléga, akinek a tolószéke elkallódott. Azt gondolom, hogy például bizonyos termékek használatánál Például a mobiltelefonoknál akadályba ütközünk. Szolgáltatások igénybevételénél. Tényleg ugyanaz a hozzáférés jellemző. Ugyanúgy hozzáférünk az egészségügyi szolgáltatásokhoz, közösségi szolgáltatásokhoz az Európai Unión belül. Tényleg így van? Országainkon belül is egyenlőek a lehetőségek? Minden városban? Egy adott országon belül egyenlőek a lehetőségek? Ha megnézik a közleményeket, amelyeket az LDF tavaly közzétett, ott a szabad mozgásról van szó, a személyek szabad mozgásáról, és látják ebből a publikációból, hogy megmutattuk, hogy milyen nagy hiányosságok vannak. Például a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. Az a baj, hogy a fogyatékkal élő emberek nem tudják teljes mértékben igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Az Európai Bizottság három fontos kezdeményezést indított útjára. Ezek a hozzáférhetőség, az akadálymentességről szóló keretirányelve vonatkoznak, erről ma már volt szó. Feltették azt a kérdést, hogy az Európai Bizottság mindig akar még várni meddig akar várni azzal, hogy ezeket kötelező érvényűvé teszi ezeket a keretirányelveket? Lehet, hogy majd februárban valósul meg ez az állam. Az EDF meg van győződve arról, hogy az akadálymentességről szóló jogszabályra szükség van, minél előbb minden területet le kell fedni, amely szerepel az ENSZ egyezményben, a 9-es cikkelyben, más fontos pillanatokat is megtapasztaltunk. Két éve várunk már erre a pillanatra, várunk arra, hogy közé tegyék azt a jogalkotási javaslatot, amely a nyilvános honlapokhoz való hozzáférés jelenti. Ez nagyon fontos ma az információs társadalomban. Minden szolgáltatás az interneten is hozzáférhető, de mi, fogyatékkal élő emberek az Európai Unióban, ezeket a szolgáltatásokat, amelyek a honlapokon kerülnek felajánlása, ezeket nem tudjuk mind használni. Jövő héten kerül elő, kerül nyilvánosság elé ez a kezdeményezés. Az LDF reméli, hogy ez egy olyan lépés, amely előlépést jelent majd, a fogyatékkal él emberek jogait tudjuk majd elősegíteni. Arra szeretnék még utalni, ami a közbeszerzés felülvizsgálatot illeti, az IMCO, a belső piaci bizottságban Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottságban foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Még egyszer kiemelték azt, hogy mennyire fontos ez a fogyatékkal élők foglalkoztatása. A jövő év ugye az Európai Állampolgárság éve. Nagyon sok jog van, amiről beszélhetnénk, amelyeket nem tudnak a fogyatékkal élők érvényesíteni. A legfontosabb talán ezek közül törvény előtt egyenlőnek minősülő személyek. Nagyon sok európai országban még mindig nem. A törvény előtt nem egyenlő rangú személyeként ismerik el a fogyatékkal élőket. Ez azt jelenti, hogy kvázi állampolgári jogaikat lábbal tiporván nem léteznek. Nem tudnak családot alapítani, nem élhetnek ott, ahol akarnak, nem nyithatnak bankszámlát. Nincs lehetőségük döntéseket hozni saját életükről. Azt hiszem, itt van még te, mit tenni az esélyegyenlőségnél, a nők és férfiak között egyenlőségnél. A fogyatékkal élő nők esetében meg kell változtatni a hozzáállásunkat. Hogy lehet például az anyasághoz való jog, az egészséghez való jog kérdései nagyon fontosak a fogyatékkal élő nőknél. A mai nap arra szolgál, hogy egymással megosszuk gondolatainkat, javaslatainkat, eszmét cseréljünk. Valóban az a fontos, hogy egy akadálymentes Európát építsünk fel, ahol az állampolgárok jogait tiszteletben tartják a fogyatékkal élőkét is. Most pedig közvetlenül szeretném Szepa Pitikájnen asszonynak szeretném megadni a szót. aki az IMCO bizottság alelnök asszonya, a belső piac és fogyasztóvédelmi bizottság alelnök asszonya. Öné a szó, Szirpa. Thank you very much and uh, thank you ladies and gentlemen. Köszönöm szépen. Ez egy nagy lehetőség számomra, hogy beszélhetek önök előtt a szakadálymentesség kérdéséről, és arról, hogy mi a belső piaci szakbizottságban hogyan is foglalkozunk ezzel a témával itt az Európai Parlamentben. Nos, hát először is két fontos gondolatra szeretnék visszatérni, amely többször is felmerült a mai napon. Hát ugye az állampolgári jogok kérdéséről van itt szó, ezek szubjektív jogok, de miért is akarom ezt most említeni? Hát azért, mert számunkra ez alapvető jogként jelenik meg, hiszen kötelező jellege jelenik meg a bizottság, illetve a parlament számára, ez a szerződésből fakad. Tehát ez nem egy önkéntes alapolon, alapokon lévő aspektus, de hát sokszor nem valósul mégsem meg, vagy pedig elfeledkeznek róla. Azután Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvvel mi a helyzet. Ez volt a másik ilyen fontos jogszabály, amelyről ma nagyon sok szó esett. Itt ez a horizontális megközelítéshez vezet el bennünket, hiszen itt alapvető állampolgári jogokról van szó. amelyeknek az összes szektorban meg kell jelennie. Úgyhogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan környezetet kell teremteni, amelyben pozitív ö, hozzáállást tapasztalhatnak a fogyatékkal élők, és nem csak az akadályok fizikai mentesítéséről van szó, hanem egyfajta tovább további lépést is jelent ez, hogy pozitív módon segítsük hozzá ezeket a személyeket ahhoz, hogy részt vehessenek a társadalomban teljes jogú tagként. Mivel is foglalkozunk mi most pontosan ezzel a témával kapcsolatban a belső piaci szakbizottságban? Hát ugye itt van a közbeszerzési téma, aztán itt van a repülőgépeken az utasjogok és az akadálymentesség. Azt hiszem, hogy miután itt személyekről van szó, az egyik legfontosabb az az, hogy a személyekre fókuszáljunk. Ezért fontos az, hogy az akadály vagy a hozzáférhetőséget helyesen definiáljuk. A különböző fogyatékkal élőket képviselő csoportoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a folyamatban. Mi elmondják számunkra azt, hogy mit jelent az, hogy akadálymentesség, mi az, ami számukra fontos ebben a témakörben. Egyébként ez egy igen nehezen megteremthető struktúra a jogalkotáson belül, mert nem így terveztük a jogalkotást. Amennyiben a közbeszerzéssel kezdenénk, akkor az egyik legfontosabb gondolat ezen belül az az, hogy jó minőségű szolgáltatásokat kell mindenki számára biztosítani, és nagyon fontos, ahogy a környezetet megfelelőképpen alakítsuk ki. Mi emberi lényekként különböző szolgáltatásokra van szükségünk, és mindig még a közbeszerzési folyamat elején a különböző érdekcsoportoknak ki kellene kérjük a véleményét. Ez igaz legyen akkor, amikor informatikai szolgáltatásokra gondolunk, vagy tömegközlekedésre, vagy egészségügyi szolgáltatásokra. Tehát itt tulajdonképpen a közszolgáltatások teljes spektrumára ki kell mindez terjedjen és még ezelőtt. Fontos az is, hogy a különböző érdekcsoportok véleményét kikérjük egy konzultáció formájában. Nagyon sok civil szervezet foglalkozik a fogyatékkal élők problémáival, ővelük is fel kell vennünk a kapcsolatot, de igazából aktívan kell keresnünk a lehetőséget, hogy beszélgetni tudjunk ezekkel a személyekkel, hogy jobban fel tudjuk mérni azt, hogy pontosan milyen fajta szolgáltatásokra van szüksége a különböző fajta fogyatékkal élő csoportoknak. És hogy hogyan élik meg mindezt, hogy hogyan lehet segíteni Hát így néz ki most éppen a közbeszerzéssel foglalkozó munkánk gondolata. Kezdjük el tehát az egész folyamatot azzal, hogy induljunk ki a fogyatékkal élőkből. Szolgáltatások minősége a másik fontos téma. Nagyon sokszor nem az a személy, aki megvásárolja a szolgáltatást, ugyanaz, mint aki ö, aztán majd a felhasználó lesz. Tehát ezért fontos látni, hogy milyen minőségű szolgáltatásokról is van itt szó. Hogyha szellemi fogyatékosokra gondolunk, vagy a kommunikációs fogyatékkal élőkre, nem mindig könnyű az ő számukra az, hogy pontosan tudják, hogy egyáltalán milyen jogokkal rendelkeznek. És hogy el tudják mondani azt, hogyha nem azt a szolgáltatást kapnak, kapták, amelyet ö, számukra megígértek. Aztán ugye a közbeszerzési irányelvvel kapcsolatban fontos lenne azt is látni, hogy a megfogalmazás terén hogyan is definiáljuk a fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezeteket. Először is ugye meg kell őket határozni, és azután meg kell őket látogatni, és aztán ki kellene deríteni, hogy kik, mely, mely csoportok azok, amelyek ezeket a szolgáltatásokat használják. Nagyon komolyan gondolom, hogy itt arra van szükség, hogy a különböző csoportok hangját minél erősebben tudjuk továbbadni, Nagyon gyakran kis csoportokról is eshet szó, bizonyos szolgáltatások esetében, és nagyon nehéz egyfajta szervezett kommunikációs tevékenység nélkül az ő hangjukat elvinni a szélesebb világba. Azután Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a közbeszerzéssel kapcsolatos jogalkotás. Hát először is ugye egy stratégiáról van itt szó, amely kötelező jellegű, és a politikusok, illetve köztisztviselők meghallgatásokat kell, hogy szervezzenek annak érdekében, hogy a különböző csoportok érdekeit, illetve kívánalmait felmérjék. Másodszorban ne haragudjon, nincsen túl sok időnk, úgyhogy kérem, hogy egy óra, egy, egy percet még adok, de azután be kell fejeznie. Igen, Na és végezetül fontos még az is, hogy ezeket a kívánalmakat lefordítsuk a valóságra, a valóság nyelvére. Aztán ugye itt van a szakadálymentesség kérdés, amely szintén nem sokára asztalra, az asztalunkra kerül, és várom kíváncsian az önök véleményét ezzel, ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy Ez egy nagyon fontos állampolgári jogokkal kapcsolatos kérdés. És aztán ugye ott van még az utasjogok témaköre, amely szintén ide tartozik. hogy a fogyatékkal érő utasokkal kapcsolatos európai parlamenti véleményt is lehetne majd még ismertetni. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora la palabra... Nagyon szépen köszönöm Sirpa asszonynak. Most pedig Pekka Tuominen kap szót, aki az EDF kincstárnoka parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy kincstárnokként szólalok-e fel, vagy sem, de ez mellékes. De azért megpróbálok majd rövid lenni jelen pillanatban túl sok akadály a, áll a fogyatékkal élők útjában, és akadályozza meg azt, hogy éljenek a szabad mozgás jogával. Hogy egy példát mondjak, a fogyatok, fogyatékkal élők hatalmas akadályokba ütköznek, amikor a hagyományos szolgáltatásokhoz és termékekhez szeretnének hozzáférni, sajnos nem ugyanolyan könnyen tudnak hozzáférni ezekhez, mint bármely más EU-s polgár. Az úgynevezett EDF Freedom Guide, amelyet ez év elején tettünk közzé, részletesen bemutatja, hogy milyen akadályokba ütköznek nap mint nap a fogyatékkal élő személyek. Ezen túlmenően a különböző tagállamokban nagy az eltérés az akadálymentesség tekintetében, és ez széttöredezett, fragmentált szabályozásokat eredményez az Európai Unióban. És ez a fragmentáltság még tovább aláássa az Európai Unió polgárainak a szabad mozgását. A fogyatékkal élő személyeknek joguk van a arra, hogy válasszanak, részt vegyenek a választásokon, és választhatók is, ugyanúgy, mint bármely más polgár. Ugyanakkor azonban számos jogi és fizikai akadálya van annak, hogy teljes mértékben részt vegyünk a politikai folyamatokban, és hogy például teljes mértékben, teljes jogon részt vegyünk az európai parlamenti választásokon és az önkormányzati választásokon, amelyek ugye, mint tudjuk, e, Európai Uniós polgárjogok. Szükség van arra, hogy az Európai Unió segítséget nyújtson, mindenek előtt azáltal, hogy nagyra törő jogalkotási javaslatot fogad el az akadálymentes termékekről és szolgáltatásokról. Gondolok itt az akadálymentességre vonatkozó intézkedés csomagra. Fontos, hogy ez a szöveg világosan meghatározza, mit is jelent az akadálymentesség, tehát világos fogalom meghatározásra van szükség, és széleskörű megközelítésre az akadálymentesség tekintetében a különböző ágazatokban. Emellett szankcionáló intézkedéseket is meg kell fogalmazni, amelyek lehetővé teszik a jelentéstételt, és a kártérítést is abban az esetben, hogyha valahol nem feleltek meg az akadálymentességre vonatkozó szabályoknak. Emellett szükség van az EU támogatására abban is, hogy az akadálymentesség kérdését megfelelően kezeljék a közbeszerzési szabályok és a strukturális alapok területén. Ami az internetes akadálymentességet illeti, az EDF pozitívan értékeli az Európai Bizottság elköteleződését az Európai Digitális Agenda keretein belül, és a továbbiakban is támogatni és segíteni fogja egy nagyra törő irányelv elfogadását, amelybe beletartozik az akadálymentesség a közérdekű internet oldalak vonatkozásában, és az összes többi magánjellegű internet oldal esetében is. Az Európai Uniós intézmények támogatása mindezen kérdésekben bizonyíthatja majd a jövőben azt, hogy az EU elkötelezett a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény gyakorlatba való eltültetése tekintetében, és abban a tekintetben is, hogy a fogyatékkal élők is érvényesíthessék a szabad mozgás jogát. Köszönöm. Eh, muchísimas gracias, Peka. Köszönöm szépen, Peka. Szeretném bejelenteni, Szeretném önökkel közölni, hogy eh, Claudio Morganti is részt vesz az ülésen. Ő az fogyatékkal élők intergrupjának alelnöke. Segít majd a mai ülés, délutáni ülés nyilvános részének lebonyolításában, ahol szót kérhetnek. Köszönöm szépen, hogy itt van, nagy segítségünkre lesz, de először hadd adja meg a szót Nelly Krűz asszonynak, aki az Európai Bizottság egyik alelnöke, a digitális agendáért felelős. Nagyon szerettem volna ott lenni önökkel az Európai Parlamentben, hogy jó híreket osszak meg önökkel. Nyilván tudják, hogy milyen sok embert zárnak ki az online szolgáltatásokból. Miért? Azért, mert nem veszük figyelembe igényeiket, kérdéseiket. De annyira egyszerű lehet a megoldás üzenetem erről szól. Az internet hihetetlen új eszközöket és szolgáltatásokat garantál, új gazdasági és szociális lehetőségeket nyit meg. Hozzá lehet eh, férni az elkormányzáshoz, barátokkal, családdal lehet kapcsolatot tartani, magas szintű egészségügyi szolgáltatást lehet igénybe venni. Ezek olyan dolgok, amelyeket online lehet megvalósítani. Képzeljék csak el, milyen lenne, hogyha megfosztanának bennünket ezen lehetőségektől. Például azért, mert nem lát jól valaki, vagy nem tud jól gépelni, nem tudja minden nap használni a honlapokat. A 80 millió fogyatékkal élő európai állampolgár nagy része nem tudja használni ezeket az eszközöket. Sokszor vannak megoldások, különös, speciálisan kialakított honlapok, ahol könnyebb az interakció, de az Európai Unión belüli végrehajtás minősége szegényes, a honlapok esetében is, amelyek alapvető kormányzati szolgáltatásokat biztosítanak. Néhány tagállamban vannak eszközök, de ezek sokszor következetlenek, hiányosak. Vannak olyan fejlesztők, akik hatékonyan szeretnék ellátni ezt a piacot, különböző normákkal szembesülnek minden egyes EU tagállamban. Én szeretném ezt a problémát megoldani, és szeretném, ha a kormányok példaértékű viselkedése járnának élen. A nyilvános honlapokat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az egész eu Legyen szó arról, hogy munkát keres valaki, be akar jelentkezni egyetemre, megfelelő normákat kell alkalmazni. A mi javaslatunk egyszerűbbé teszi a fejlesztők számára a megoldások találását. Egy olyan két milliárd euró értékű piacon. Több millió új felhasználó használhatja majd ezeket a szolgáltatásokat. Ez elősegíti azt, hogy a digitális agenda valóban mindenki számára egyenlő esélyeket biztosít. Minden honlap, minden alkalmazás, minden interface mindenki számára hozzáférhetővé válik, nem csak a közszolgáltatásoké. Remélem, hogy a mi kezdeményezésünk lendülete majd átragad más területekre is. Jobb lenne a fejlesztők, a szolgáltatók számára is egyszerűbbé tenni ezen szolgáltatások garantálását. Ma az első fontos lépést tesszük ezen irányba. Remélem, hogy mindenki velem együtt szeretné ezt a célt elérni. Szeretném látni ennek a konferenciának az eredményeit, remélem, hogy nagyon érdekes tanácskozást folytatnak, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők jogait megvalósítani Európában. Muy bien, pues... Nagyon jó. Akkor most megérkezünk a plenáris üléshez, tehát a vitához, és át is adom Morganti úrnak az elnöklést, aki ezt a mostani ülésünket fogja elnökölni. Jó napot kívánok mindenkinek, elnézést kérek, amiért nem voltam itt az egész nap során. Sajnos Olaszországban kellett még maradnom a délelőtt folyamán, úgyhogy most érkeztem. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és a mobilitással kapcsolatos kérdésekről eszmét cserélhetünk, ez minden bizonyal az egyik legfontosabb téma, amely miatt én magam is nagyon sokat dolgoztam, és részt is akartam venni a fogyatékkal élő intergrupban, és hazámban is igen aktív vagyok ebben a témában. Azt is mondják, hogy rövisze a gondolataimat, de azért mégiscsak szeretnék néhány pozitívumról is beszámolni. Az egyik például a fogyatékkal élők autóhoz jutása. Olaszországban néhány hónappal ezelőttig egyik olyan ország voltunk, egyik ritka, vagy lehet, hogy egyetlen olyan ország, mi szerint nem, tehát csak nemzeti szintere ö, vonatkozott a rokkant kártyánk, de Európában máshol ezt nem fogadták el. Nos, én mindent megtettem annak érdekében, hogy végre Olaszország is Európával összhangba kerüljön, és Prátó városom volt az első, amely valóban ezt meg is alkotta, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez sikerült, ennek erre nagyon büszke is vagyok, miután Prátói vagyok magam is. Minden esetre továbbra is azon fogok dolgozni, hogy Európában az Európai Bizottság és a tagállamok sokat dolgozzanak a figyelemfelkeltés területén, de a másik oldalon pedig az állampolgároknak a figyelmét kell felhívni arra, hogy milyen lehetőségek nyílnak előttük, milyen jogaik vannak, és hogy nagyon sokszor Európából érkeznek feléjük a segítő kezek. Olaszországban ez nem mindig ilyen nagyon ismert, és jó lenne, hogyha mindenki megismerni azt, hogy Európának a jövőben egyre több jogosítványa lesz ezekben a kérdésekben. Ezért fontos az, hogy Európa minél többet tegyen értünk, és mi is Európáért. És azután fontos még az is, hogy mindenkinek a jogai érvényesüljenek. Még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy itt vannak, és rögtön meg is adnám a szót Vera Borgerontnak, Good afternoon. My name is Vera. Jó napot kívánok, Verának hívnak a BIF nevezető szervezetet képviselem, amely a amely az agykárosultakat és az ő családjaikat képviseli. Az agy az a szervünk, amely mindent irányít, a belső szerveinket és a külső tevékenységünket, cselekvéseinket is. Európában évente sokan szenvednek agykárosodást, ami azt eredményezi, hogy manapság sokan szenvednek ilyen agykárosodástól, amely valamilyen külső tényezőre vezethető vissza, például balesetre. Sajnos ezek a személyek korlátok között élnek, általában otthon töltik életüket, és egyszerűen csak várják, hogy elmúljanak az évek. Milliók szenvednek ettől, nem tudnak rendes polgárként részt venni a társadalmi életben, és az agykárosodás következményeit nagyon nehéz egy kívülállandónak megértenie, hiszen általában kognitív készségeket érint ez a fajta sérülés. Így például nagyon nehezen tudnak kom- kommunikálni az ilyen személyek. Azonban tudományosan bizonyított tény, tény, hogy jó minőségű életet tudnak folytatni ezek a személyek, és hozzá tudnak járulni a társadalomhoz, hogyha megfelelő kezelésben részesülnek és segítséget kapnak, például kórházakban. Azonban sajnos euró, sok európai tagállamban ez nincs így, sok ország egyszerűen szemet huny a probléma fölött. Mások elismerik a probléma meglétét, azonban a válság miatt csökkentették a az agykárosultaknak nyújtott támogatást abban, hogy visszatérjenek a hétköznapi életbe. Az ENSZ egyezmény és a realitások között hatalmas űr hézag tátong, ami az agykárosultakat érinti. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament figyelmét felhívjuk ezekre a személyekre, és fontos, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy aktív polgárokként hozzájáruljanak a válságból való kilábaláshoz. Köszönöm. Hola, Philippe uh, Sazal, Consiglio francese delle... Franciaországból érkezett hozzánk a következő felszólaló. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen két gondolatot szeretnék kiemelni, amelyek rendkívül fontosak számunkra, és lehet, hogy ma délelőtt nem kaptak kellő figyelmet. Mindannyian megértettük azt, hogy mennyire fontos az ENSZ egyezmény, és az, hogy mennyire jó hatással lehetne az európai ö, emberekre, mindennapi életére, akkor, hogyha azt helyesen alkalmazná. De ugyanakkor elfelejtjük azt, hogy ö, gyakorlatilag még nem, ér, nem emelkedett jogerőre ez, és hogy bizonyos tagállamokban a fogyatékkal élők egész egyszerűen ratifikálták, hogy megnyugtassák lelkiismeretüket, de aztán mindenhol megpróbálják megkerülni, kikerülni, vagy valamilyen módon nem megvalósítani annak betűjét. Franciaországban például júliusban volt egy bírósági ítélet, amely kimondta, hogy nem elég pontosak a megfogalmazások ebben az egyezményben, ezért nem ö, átültethetők a francia nyelvre. Hát itt igazából pénzkérdésről van szó. Az Európai Unióra van szükségünk azért, hogy valóban jogerőre emelkedjen ez az anyag, és hogy miután nemzetközi szerződésről van szó, ezért a nemzeti jognál magasabb ö, szintű és kötelező érvényű kell, hogy legyen. Ugye a szociális kérdésekre vonatkozó jogok általában tagállami hatáskörbe tartoznak, és ezért merülnek fel egyáltalán ezek a kérdések, de itt egy, EU, egy, egy igazi Európai Unióra van, van szükség, pénzügyi, adóügyi szempontból épp úgy, mint szociális szempontból, és azt szeretnénk, hogy a konvenció is, az ENSZ konvenció tényleg jogerőre emelkedjen, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy igazi kötelezettséget jelentsen azon államok számára, amelyek ratifikálják azt. És remélem, hogy Európa jövőben többet tud tenni ennek érdekében. Következő felszólaló Antonios Cserokopos Görögországból érkezett hozzánk. Két perc.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 képviselni a fogyatékkal élőket. Miután itt most egy normatíváról van szó, nagyon fontos lenne az, hogy, ezt el, hogy ez elfogadásra kerüljön, mert az lenne a célja, hogy az akadálymentes környezetet megteremtsük az emberek számára. Az akadálymentesség az akadályok leépítése nagyon fontos, hiszen csak így biztosíthatjuk a társadalomban való teljes jogú részvételt a fogyatékkal élők számára. Ugyanis ez diszkriminációt jelent, és hogyha javítjuk az akadálymentességi helyzetet, vagy az akadályokkal kapcsolatos helyzetet, ez nem csak kormányaink, hanem ugyanakkor az Európai Unió feladatává is kell, hogy váljon, pontosan azért, mert az EU is részese az ENSZ egyezménynek. Az ENSZ egyezmény az első nemzetközi szerződés, amelyet egyébként nagyon sok Európai Uniós tagállam ratifikált már. Ez kimondja azokat a jogokat, amelyek a fogyatékkal élőkre vonatkoznak. A fogyatékkal élőket és családjaikat rendkívül súlyosan érintette a válság, úgyhogy azt hiszem, hogy a mostani helyzetben rendkívül nehéz körülmények között kell, hogy éljenek. Ezért lenne fontos az, hogy egyesítsük erőinket a fórumon belül, mert ez a fórum az egyik képviselője ennek a témakörnek. Azt szeretnénk, hogyha nagyobb segítséget kapnánk. És arra is emlékeztetnék, a szakadálymentes csolatban, hogy igazából ez mindenkire vonatkozik. Itt az infrastruktúrák, szolgáltatások, különböző termékek, a kommunikáció területére is kiterjednek ezek a kérdések. És azt hiszem, hogy ez nem csak a az akadálymentesség nem csak a fogyatékkal élőknek, hanem mindenki másnak a javára válhat. Jean-Luc Simon következik, aki a Disability People's International-től jött hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyem és uraim! Azért gyűltünk itt egybe, harmadik alkalommal, hogy megerősítsük jogainkat, és kiemeljük azt, hogy mi fogyatékkal élő emberek ismerjük a válságot, méghozzá régóta, születésünk óta köszön, ismerjük a válságot, és arra törekszünk, hogy e a válságból kiláboljunk, és talán még mi is fejlődünk ezzel. Hát, ha van válságszakértő, mi azok vagyunk. Mi az alternatív megoldások szakképé vagyunk. Az egyik válságmegoldó eszköz talán az, minden olyan kapacitásunkkal, potenciális lehetőségünkkel éljünk, amelyeket nem használtuk. Mi magunk dolgoztuk ki ezeket, minden személy, akinek, aki hozzájárult az akadályok ellenére a társadalom fejlesztéséhez, mi kidolgoztuk ezt a szakértelmet, mi azt szeretnénk, ha ez a szakértelem mindannyiunk javát szolgálná, valódi részvételi politikára van szükségünk. Arra van szükség, hogy részvételünk ne csak önkéntes legyen, hanem legyenek bizonyos keretek, jogszabályi keretek, javadalmaz, javadalmazással is járjon ez, mert hogy minden fogyatékkal ember hozzáállását értékelni kell, sőt, meg is kell becsülni. Nagyon fontos, hogy a részvételt helyesen ö, fogalmazzuk meg. Sokszor csak úgy értik a részvételünket, hogy ott ülünk az asztal körül. Ez fontos, de ez nem elég. Minden fejlesztési lépésben részt kell vegyünk. Ez a fajta részvétel hatékony kell legyen és produktív, szükség az, hogy ezt megerősítsék, támogassák. Nagyon fontos, hogy felismerhető legyen az, hogy egy projekt részleteli alapon működik, vagy nem, és így kell majd támogatni pénzügyileg, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem szépen, tegye fel a kezét az, a képen felszólal, hogy a kamera rá irányulhasson. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Jeremy Balding. Kettő percre. Thank you, Chair. Ladies, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves európai parlamenti képviselők, delegáltak. A nagyon sok akadálya szembesülnek a fogyatékkal élők manapság, sokan beszéltek erről. Vannak fizikai és más egyéb akadályok is, Sokszor találkoztam olyanokkal, akiket bezártak akaratok ellenére, ezek az emberek hallatják hang, hangjukat, de gyakran mégsem tudnak kikerülni a fogságukból, az otthonukból, mert nem kapnak megfelelő támogatást, egész életüket gyakorlatilag fogságban töltik, ezáltal sérülnek ezen személyek emberi jogai. Ezek az országok mondhatják ugyanazt, ahol ez történik, hogy lehetővé teszik a segítség nélküli független életet ezen emberek számára, de úgy tűnik mást értenek az alatt, mint mi. Beszélünk a részvételről, az akadálymentesítésről, de nagyon sok példa mutatja, hogy az azért mégsem valósul meg teljesen. Sokan például, akik ösztöndíjra tesznek szert, nem élhetnek a lehetőséggel, mert nem kapnak támogatást. Egy fiatal lány például PHD ösztöndíjat kapott, de nem kapott pénzügyi támogatást, a mozgása akadályokba ütközött Európán belül, ezért nem élhet el. Nagyon fontos, hogy a különböző kutatási projektekben Például nagyon nehéz meghatározni azokat a szálláshelyeket például a részvévők számára, ahol el lehet őket szállásolni az akadálymentesség hiánya miatt. Elérkezett tehát az ideje annak, hogy az Európai Parlament és az európai intézmények elfogadjanak egy akadálymentesítési intézkedéscsomagot. Nagyon fontos, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvvel is újra foglalkozzunk, és fontos, hogy szembesüljenek a tagállamok a saját hiányosságaikkal. Köszönöm. A prossimo oratore Liven Bowers. Liven Bowers következik. Nyílt gerincűek nemzetközi szervezetétől. Köszönöm, hogy szólhatok a Nyílt Gerincűek eh, nemzetközi szervezete, a Spina Bifida nemzetközi szervezete nevében. 400 ezer ember él ilyen feltételek mellett, ilyen állapotban Európában. És nagyon fontos, hogy ők is hozzászólhassanak ez a fontos fórumhoz. Idén az aktív öregedés és szolidaritás a generáció közötti évben örömmel nézünk a következő év az Európai Állampolgárság éve elé. Mi Megvizsgáltuk a helyzetet az idősödő nyitott genyét kerincsel és vészfejűségben szemben idős emberek helyzetét megfigyelt, megállapítottuk. Ezek az idősödő emberek, akik ebben a betegségben szenvednek, valódi úttörők, hiszen megmutatják, hogy milyen lesz a jövőkép. Az egyre terjeszkedő, idősödő lakosságcsoport egyre több akadályba ütközik. Ezek az akadályok annak a következménye, hogy nincs megfelelő hozzáférés az egészségügyi szolgáltatáshoz, munkához, oktatáshoz. Az ott ülők példájából tanulunk, vonunk le tanulságokat a jövő generációja szempontjából. Ez nem csak pénz kérdése, hanem hozzáállás kérdése. Egy dokumentumot készítettünk, Your Return on Investment, az önök megtérülése a politikusoknak érteniük kell a megtérülés fogalmát, ez a dokumentum. Az első dolog, amit a politikusnak meg kell csinálni, az az, hogy ismerje el ezt a helyzetet, ne hagyja figyelmen kívül. Példával szeretnék élni, a nyílt gerincel és visszaséggel született gyermekek általában multidisziplinális szolgáltatásokhoz, ellátáshoz jutnak hozzá. 18 és vagy 21 évesen már kevesebben férnek hozzá ezekhez az ellátási formákhoz. A gyerekek igen, de a felnőttek már nem. Ha elismerjük ezt a nehéz helyzetet, csak ha elismerjük, hogy van ez a probléma, akkor tudunk együttműködni a politikusokkal, így tudunk szembenézni a kihívásokkal, így tudjuk az aktív állampolgárság akadályait elgördíteni a nyílt gerincsel és vízfejűséges született emberek elől. Teresa Palai. Teresa következik Spanyolországból. Nella facoltà per due minuti. Két percben. Buenas tardes, eh, muchas gracias, presidente, en primer lugar. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a szót az elnök úrnak. Szeretném megköszönni elsősorban azt, hogy ma aktívan részt vehetek ezen a konferencián. A fogyatékkal élő nők és férfiak az Európai Unióban nagyon erősen szenvednek a súlyos gazdaság és pénzügyi válságtól, de ez nem csak pénzügyi és gazdasági, hanem társadalmi válság is egyben. December másodikán fordult elő első ízben Spanyolországban, hogy a fogyatékkal élő személyek tiltakozást tartottak. A rendőrség adatai szerint több mint 90 ezren vettek részt ezen a tiltakozó megmozduláson. A az Ernyő szervezet, amelyhez több mint 7000 kisebb szervezet tartozik, és több mint 4 millió aktív tagja van, felszólította az embereket arra, hogy vegyenek részulásban. A szegénység és a kirekesztés nem csak a fogyatékkal élő személyeket érinti, hanem súlyosan károsítja a társadalmi kohéziót is. Hogy ezen a téren tevékenyé válhassunk, a mi szervezetünk, ernyő szervezetünk más kisebb szervezetekkel egyetemben létrehozta a nemzeti platformot a szociális szerepvállalásra. Ez egy olyan platform, amely célul tűzte ki, hogy több mint 9 millió polgár képviseletét ellássa. Fontos hogy többet ruházzunk be a szociális társadalmi kohézióba, a szociális szolgáltatások területébe, főként az emberi erőforrásokba. Tudjuk, hogy az innováció rendkívül fontos, és főként a döntő ágazatokban, a döntő területeken kell beruházni az innovációba. Ide tartozik az oktatás, a szociális integráció területe, a gondozás és az egészségügy területe. A fogyatékkal élők képezik azt a csoportot, amely esetében a legnagyobb a veszély, hogy kirekesztik őket. Jobban, mint valaha szükségünk van Európa és a tagállamok segítségére is, olyan politikára és olyan intézkedésekre van elsősorban szükség, amelyek védelmet nyújtanak, és amelyek megvédik az oly nagy nehézségek árán kiharcolt jogainkat, és szükségünk van a szociális és kohéziós alapok támogatására, és köszönöm. Köszönöm, most Spanyolországból Svédországba látogatunk. Lars Lindberg úr kap szót. Svédországból két percre. He's not here. Nincs itt. God dag. Jag heter Ragnar... Te, jó napot kívánok! Ragnar Vél a nevem, és én vagyok az Egyesület elnöke, amely a Hallássérültek Egyesülete. Kedves kollégámat helyettesítem, aki nem tudott élni Lászlót. A téma, amiről most beszélünk, az, hogy 80 millióan vagyunk Európában, őket képviseljük olyan személyek, akiknek funkcionális fogyatékosságaik vannak. Tudom, hogy vannak olyan személyek, akiknek vannak ismereteik, tapasztalataik, szakismereteik. Szeretnék az ENSZ egyezményre hivatkozni. Ott világosan megfogalmazták, itt van egy könyv, abban szerepel a négyes cikkely, az általános intézkedésekről szól, a hármas pont alatt a következő található. konzultálni kell, koordinálni kell. Minden intézmény, minden állam az EU-n belül éljen ezzel a lehetőséggel, forduljanak hozzánk szakértőkhöz. És ezt szeretném itt elmondani, a szabad mozgást, részvételt, a fogyatékkal élők aktív részvételét, az akadályokat el kell gördíteni, a személyek szabad mozgása döntő fontosságú, a politikai együttműködésben Európában. De vannak különböző feltételek az egyes tagállamokban, különböző feltételek vannak. A jogszabályokban nagyon sok akadály található. A valódi szabad mozgás akadályokba ütközik a fogyatékölelők esetében. Például mobilitási akadályok a munkavállalók számára. De az oktatásban, képzésben, a belső piacban vannak akadályok. Ez azt gondolom, hogy a nemzetközi versenyképességet csökkenti, akadályoz Európában. Az EU-nak nagyon fontos szerepe van. Az EU-nak arról kell gondoskodnia, hogy nagyobb mobilitást biztosítson, javítsa a mobilitást a fogyatékkal élők számára, normák meghatározásával. Nagyon fontos az irányelv javítása, megerősítése, minden vállalkozás számára, amely próbál ezen a területen valami pozitívat elérni, így lehet az együttműködést ösztönözni stratégiai kutatási munkával, a struktúrás alapok segítségével. Azt gondolom, hogy egy integráló társadalompolitikai tervezést lehet elősegíteni. A svéd delegáció szeretné kiemelni azt, hogy az EU nagyobb felelősséget kell vállaljon a nemzetközi normák és szabványok területén. Világ szerte kell ezeket a normákat, szabványokat egyeztetni. Például a szabványosításnál az Európai Uniónak több szakértelmet kellene bevonni. Az Európai Uniónak arról is gondoskodnia kell, hogy a kutatási és tudás alapok az EU-ban aktív intézkedéseket tegyenek lehetővé a befogadó társadalom számára. Aztán van még ugye az EDF jegyzőkönyv, amelyet már megkaptak. Adom a parola signor Benglind Stefánnak adom meg a szót aki a Süketek, Siketek Európai Szervezetétől érkezett három percben. Hello everyone. I will be using sign... Üdvözlök mindenkit! Jelnyelvi tolmácsolás lehetőségével fogok élni. Az Siketek Európai Unió szervezetét képviselem, illetve az európai szervezetet, ebbe beletartozik Norvégia és Izland is többek között. Európa szerte felmérést végeztünk, és 500 válaszadó válaszait gyűjtöttük be. A válaszok 85%-a nagyot hallóktól, illetve siketektől érkezett, akik a jelnyelvvel élnek. A legérdekesebb a felmérés során az volt, hogy mennyien használnak jelnyelvi tolmácsolási lehetőséget. Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a jelnyelvi tolmácsolás minősége nagyon alacsony, 42%-uk úgy nyilatkozott, hogy nincs lehetőségük jelnyelvi tolmácsolást igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag korlátozva van a mozgásuk szabadsága. A mozgás szabadságának joga jogát biztosítani rendkívül fontos a jelnyelvi tolmácsolás rendelkezésre bocsátás révén. Összességében ez azt jelenti, ha azt szeretnénk, hogy a mozgás szabadsága valóban megvalósuljon és érvényre jusson, erős, horizontális szabályozásra van szükség, amely mind nemzeti, mind EU-s szinten orvosolja ezt a helyzetet, továbbá Fontos a jelnyelvi tolmácsok képzését azonos normákhoz igazítani Európa szerte. Ez azt jelenti, hogy azok, akik jelnyelvet beszélnek Európa szerte, 800 ezren vagyunk ugye Európában, és mindössze 6000 jelnyelvi tolmács van Európában. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon orvosolni kell a helyzetet, erős szabályozásra van szükség minős és minőségi képzésre a tolmácsok számára annak érdekében, hogy Európában mindannyian élhessünk a szabad mozgás jogával. Köszönöm a figyelmüket. Megadom a szót Letizia Petidicsának, aki Franciaországból érkezett hozzánk. Két percben. Merci. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó estét kívánok a fiatal fogyatékkal élők képviseletében érkeztem ide, és azt szeretném, hogyha nagyobb figyelmet kapnának a, az Európai Unió politikáiban a mi helyzetünknek. Az oktatásban azt szeretnénk, hogyha garanciákat kapnánk az esélyegyelőségre más diákokkal vagy vagy gyakornokokkal azonos szinten. A szakképzéshez, szakképzésben ugyanezt szeretnénk, ugyanis nagyon sok akadályjal tapaszt, nagyon sok akadályjal találkozunk a mobilitásban, ezzel nem tudunk mit utazni, tanulni és végül dolgozni. Az Európai Unió részéről arra lenne szükség, hogy részt tudjunk venni a sportban, a, az állampolgári jogok gyakorlásában. Egy igazi inkluziós politikára lenne tehát szükség, mert ez valójában csak az alapjogok megvalósulását jelenteni. Nagyon fontos, és ezzel fogom lezárni felszólalásomat, hogy a szociális párbeszédet a fiatalokkal megerősítsük, hogy számukra is lehetővé tegyük azt, hogy megfelelő súlyjal vegyenek részt egy igazi európai politika kidolgozásában, egy mindenki számára nyitott, inkluzív Európában. Most pedig Martina Anderson következik két percben. I would first of all... Először is köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, fantasztikus programot állítottak össze, köszönet ezért. Hihetetlenül aggasztó trend az, amit látunk, és eh, saját országomban, Írországomban is aggasztó jeleket látok. A válságot eh, ürügyként használják fel arra, hogy eh, szinte már vad megszólító intézkedéseket vezessenek be. Észak-Írországban a fogyatékossággal élők lakhatási egyesületeit feldarabolták, átnevezték e, ezeket az egyesületeket. Nagyon sok fogyatékkal élő ember jövedelmét is csökkentették, és ezért nem tudnak ők ezután már függetlenül, önállóan élni. Nagyon sokszor a válságot okozzák. Mi a válság ellenére azt szeretnénk elérni, ha, ugyan leginkább sérülékeny, marginalizálódott személyeket megvédjük. Nem szabad őket kirekeszteni. Az Európai Parlamentben járt egy csoport. Az egyik eh, látogató tolószikes volt, és hihetetlen volt az, hogy Brüsszel város középpont, központjában csak kettő olyan étterem volt, amely akadálymentes volt az étterem és a mellékhelyiségek szempontjából. Az európai fővárosban azt gondoltam, hogy ez valami hihetetlenül elképesztő dolog volt. Azt gondolom, hogy sokkal több erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy teljes akadálymentességet biztosítsuk mindenki számára, hogy a fogyatékkal élők valóban szabadon mozoghassanak, amely a szerződésekben is megjár nekik, és lehetővé teszi, hogy méltóság teljesen éljenek Köszönöm szépen, mondja a hölgy gélül is. Most pedig nyíró Zsolt következik, Magyar, Nyírő Zsolt következik Magyarországról. Három percben. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves sorstársaim! A fogyatékossággal élők helyzete koronként és kultúránként is változó. Egy társadalomról nagyon sokat elárul a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos bánásmód. Ezért nagyon komoly az üzenete annak, hogy az ENSZ megalkotta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt. A személyes érintettségemről csak annyit, hogy két éves koromban vesztettem el a hallásomat gyógyszertúladagolás következtében. A sorstársaimmal együtt egy egész generáció nőtt fel úgy, hogy a nyelvünket, a magyar jelnyelvet nem használhattuk, és nem ismerték el, a gyógypedagógusok pedig az orális oktatási módszer mellett döntöttek. Így az információszerzés egyetlen lehetősége a szájról olvasás maradt. Tudjuk, hogy az ember életében mekkora jelentősége van a kommunikációnak, hiszen ez alapozza meg az egész sorsát, a jövőjét amikor egy halló gyermek felnő és bekerül az iskolába addigra már anyanyelvi kompetenciával rendelkezik. erre alapul a képzése és erre épül a fejlesztése is. ugyanez nem mondható el rólunk a hallószülők siket gyerekeiről. sokkal inkább az hogy az anyanyelvünk nem az édesanyánk nyelve. Gyermekként egymástól ellesve, titokban tanultuk meg és ismertük meg a nyelvünket, hogy részévé válhassunk egy nyelvi és kulturális közösségnek, ami számunkra a legtermészetesebb. Ezért óriási jelentőségű az egyezmény, ami rögzíti, hogy elő kell segíteni a jelnyelv elsajátítását, és támogatni kell a hallássérült közösségek nyelvi identitását. Az elmúlt években megszülettek azok a törvények, melyek megteremtik azt a jogszabályi környezetet. Van egyezményünk, van esélyegyenlőségi törvényünk, és van közoktatási törvényünk nagyon rövid az idő, hogy a szakképzés felkészüljön az új típusú oktatásra, úgy a szegregált, mint a befogadó ö, oktatási intézményeket fel kell készíteni az új feladatok ellátására, az új módszerekre és programokat kell kidolgozni erre. És nem utolsó sorban biztosítani kell az anyagi forrásokat is a gazdasági válság nem könnyíti meg a feladatok végrehajtását. De ennek ellenére működnek a tolmácsszolgálatok, folyamatosan növekszik a feliratozott műsorok száma, és egyre több a felsőoktatásban tanuló hallássérült fiatalok száma. A cél már a világos. Európainak lenni Európában az is biztos, hogy jó úton járunk. Most már csak olyan és annyi utitársat kell találnunk, akik akarnak és tudnak is segíteni az úton végigmenetelni. Köszönöm figyelmüket! Allora, prossima oratrice. Következő felszólalás Corin Clement lesz. Négy percben. De. Bonjour. Jó napot kívánok! Corin Clermont vagyok, Franciaországból érkeztem. A mai napon az EPSZ-t képviselem, olyan öm, szellemi károsultak, szellemi fogyasztékosokat képviselek, akik elmondják, hogy mik az igényeik. Európa számukra fontos, szeretnének az európai választásokon választani. És ezért az európai választásokat akadálymentessé kell tenni. De ez nem csak a szavazó helységek fizikai akadályainak lebontását jelenti, hanem a politikai pártok akadálymentességét is. Meg, megérthetővé kell tenni az információkat az összes választások szempontjából, hogy megértsük, hogy ezek mire is szolgálnak. Ezért van szükségünk információkra, azért, hogy állampolgári jogainkat gyakorolhassuk. A fogyatékkal élőket is képviseltetni kellene a választásokon, és nagyon jó lenne, hogyha az Európai Parlamentnek is lenne szellemi sérült tagja. Van egy olyan dokumentum, amely ö, ajánlásokat tartalmaz az európai választások hozzáférhetőségének garantálása érdekében. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket az ajánlásokat elolvasnák az Európai Parlament képviselői, és találkoznának a mi szervezetünk tagjaival. Köszönöm, hogy meghallgattak. La facoltà la signora Isabel Bayonas de... Isabel Bayonas következik. Spanyolországból két percben. ah, dos minutos. Estimados colegas, Kedves kollégák! A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény preambulum bekezdése elismeri, mennyire fontos, illetve preambuluma elismeri, mennyire fontosak a családok, mekkora az ő szerepük, azon férfiak és nők szerepe, akik gondozzák a fogyatékkal élő embertársaikat. Én is azok közé tartozom, akik mindent feladtak, mindent feláldoztak azért, hogy autista gyermeküket ápolják, gondozzák. Erről sem szabad megfeledkeznünk a válságidőkben. A családokat továbbra is támogatni kell, hiszen a családok biztosítják a megfelelő védelmet, szociális, társadalmi részvételt, a megfelelő lakhatást és a méltóság teljes életet, valamint a jogok meg, védelmét is a fogyatékkal élő embertársaik esetében. Sok-sok éven keresztül a családok rendkívüli támaszt jelentenek a fogyatékkal élők számára, és a fogyatékkal élőknek is ugyanolyan jogaik vannak, mint másoknak, a diszkriminációmentes egyenlő bánásmód és élet joga is ide tartozik. Köszönöm szépen. Rádi Simon Zuzanna Federal... Rádi. Váradi asszony következik Magyarországról két percben. Én képviselem a Magyarországi Nagyothallók és Siketek Országos Szövetségét, és arról szeretnék beszélni, hogy Magyarországon az akadálymentesítés alatt az emberek többsége még mindig csak a fizikai akadálymentesítést érti. Nekünk hallássérülteknek az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása az élet minden területén nagyon fontos Mondok példákat, Nagyot hallók számára a telepített vagy mobil indukciós hurok, a kommunikációs és FM rendszerek, a hallókészülékekkel együtt biztosítják a hangzóbeszéd értését. A hangot fényérezgési átalakító jelzőrendszerek az egyén önálló életvitelében játszanak fontos szerepet, és veszély esetén életet is menthetnek. Nagyon sok információhoz juthatunk a feliratozott műsorok által, az oktatásban minden órán szeretnénk jelnyelvi tolmács vagy jegyzetelő tolmács igénybe, segítségét igénybe venni a hallássérültől tanulók számára. A videótolmácsolás technikai hátterének kialakításával ül lehetőség áll a magyarországi hallássérültek előtt az önálló lehetőtelők jobbá tétele terén. Elmondanám, hogy a Sinosz magyarországi pályázaton 540 milliós támogatást nyert, hogy ezt a videó tolmácsolásnak a technikai hátterét kialakítsa a jövőben. Az életvitel segítő eszközök és szolgáltatások segítségével a hálássérültek társadalmi integrációja megvalósul, adófizetőként hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak, amennyiben nagyobb mértékben támogatná anyagilag is a magyar állam. Továbbá gondolnunk kell a felnőtt korban hallásérte vált embertársainkra, hiszen számukra különösen fontos, hogy rehabilitációs tréningen vehessenek részt, ahol a mentálhigiénes szolgáltatáson túl a szárololvasás elsajátítása, az életvitelt segítő eszközök megismerése a cél. Magyarországon a rehabilitációs tréninget nem támogatják, ennek következtében a felnőtt korban hallássértő vált emberek egyre jobban a társadalom célére kerülnek. Köszönöm a szót. A facoltà di parlare José. Most pedig José Manuel González következik, két percben. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a mai napon részt vehetek ezen az ülésen. Szeretném felhívni az önök figyelmét egy fontos tényre. Itt ebben a parlamentben nagyon sokat beszélünk arról, hogy esélyegyenlőséget kell teremteni, és akadálymentességet. De ugyanakkor fontos a tömegkommunikációs eszközök hatása ebből a szempontból. Négy értelemben is fontos ez. Egyrészt az új technológiához való hozzáférést kell biztosítani minden állampolgár számára, és ebben az értelemben a tömegkommunikációs eszközöknek külön fogyatékkal élőkre összpontosító részlegeinek kellene lennie. Ezen kívül ugye 80 millió fogyatékú fogyatékkal élő szeméről van szó, hogyha nem kapjuk meg ezt a támogatást a tömegkommunikációs eszközök használatában, akkor kizárva leszünk az információs világból. Köszönöm, most pedig Van Rompoly úr következik. that the third European Parliament of People with Disabilities. Ez a harmadik európai parlamenti ülés a fogyatékkal élők számára. Nagyon örülök annak, hogy beszélhetek önökkel. Ez egy rendkívül fontos konferencia, hiszen az emberek, a fogyatékkal élők és az európai intézmények ülnek le közös asztalhoz Európa különböző részeiről. Fontos a nagy, erős partnerség kialakítása. kialakítása. Mint ahogyan korábban is így volt, most is úgy gondoljuk, hogy fontos hatása lesz az európai fogyatékkal élők politikájára ennek a találkozónak. Az Európai Bizottság és a parlament részvételével ez a mai konferencia nagyon konkrétan fogalmaz meg olyan kérdéseket, amelyeket korábban a magas szintű üléseken is megtárgyaltunk európai szinten a jelenlegi és a jövőbeli európai fogyatékkal élőkre vonatkozó politikákról van most szó, és igazuk van önöknek, amikor az ENSZ konvencióra utalnak, hiszen ez a nemzetközi közösségnek egy fontos kötelezettségvállalása abba az irányba, hogy a helyes útra terelje a jogalkotást. Az Európai Uniónak fontos kötelezettségei vannak ebből a szempontból. Az első implementációs jelentés, amelyet az ENSZ bizottsága meg fog vizsgálni, fontos lépés lesz. Ez majd vezérelni fogja az Európai Uniót a jövőbeli lépéseiben. Ezek nagyon nagy kihívásokkal teli idők, és az Európai Unió számára fontos az, hogy a nőkre, a fiatalokra és a fogyatékkal élőkre odafigyeljen hiszen nagyon magas a munkanélküliség, és ezért fontos az, hogy szociális modellünket életbe tartsuk, hiszen Európa az emberekről szól és az értékekről, tehát szíve van ennek a projektnek. Nagyon-nagyon gyümölcsöző ülést kívánok a mai napra. inviterei qua al tavolo della presidenza eh, Cecilia. Köszönöm szépen, most pedig Cecilia Wikström következik, aki kollégám itt az Európai Parlamentben és a folyatékkal élők intergrupját vezeti. Ő fogja mostantól elnökölni az ülést. úgy rá kell hajolni Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Cecilia Wikström vagyok, ennek a háznak a tagja 2009 óta alelnöke vagyok a fogyatékkal élők formának, és Ádám, kedves barátom, kollégám, az elnöke ennek az intercsoportnak. Nézek, nézek, keresek, keresek, hol a svéd delegáció? Kérem, jelentkezenek. Hú, hát jó sokan vannak. Nagyon örülök, hogy itt vannak svéd barátaink is. A svédek mellett görögöket látok mindenhol, és nagyon örülök, hogy Kalló, mindegy. De hát ez görögül köszöntötte Cecília a kedves görög vendégeket. I hope that you all have had a fruitful... Remélem, hogy nagyon is izgalmas, érdekes napot töltöttek itt a parlamentben. Mióta én képviselő vagyok itt, három éve, hét évet voltam a svéd parlamentben képviselő, alelnöke vagyok a fogyatékossággal élők intercsoportjának. Nagyra értékelem a munkát, amit eddig elvégeztünk, eh, közösen az Európai eh, Fogyatékossággal élő formával, elszánt, elkötelezett emberek. Annyi téma van, nem tudom mindenki mindennel foglalkozni, de én az önálló lakhatás kérdésével foglalkoztam. Amikor erről van szó, örülök, hogy svéd vagyok, sőt büszke is vagyok arra, hogy svéd vagyok, mert Svédország az egyetlen ország a világon, ahol a személyi asszisztens ez egy mindenkinek alanyi jogon jár. Nem teszünk különbséget az alapján, hogy milyen intellektuális képessége vannak az embernek, a személyek 40% akik személyasszisztens használnak, vannak intellektuális, szellemi fogyatékosságaik. Pár héttel ezelőtt, azt hiszem egy hónappal ezelőtt, egy szemináriumot tartottam ebben a tisztelt házban, azzal kapcsolatban, hogy hogy legyen vége ennek a borzasztó intézményesítési mozgalomnak, amely Európára jellemző. Ma Európában Norvégia és Svédország az a két ország, ahol felszámolták a nagy intézményeket, otthonokat. Az intézmények bezárásához persze alternatívákat kell felmutatni. A társadalomnak különböző fajta támogatási formákat kell garantálni, egy megoldás nem mindenkire számára jó. A személyasszisztens nagyon sok mindenki számára az egyetlen lehetőség, csak így tudnak önállóan élni, e, ahogy maguk döntenek életükről, csak így lehet függetlenül élni személyasszisztens igénybevételével. Nem tudom, hogy az ember szereti a modern filmeket, nem tudom, szeretik a modern filmeket, van egy nagyszerű film, amit nem régen láttam, pár hete, egyik fiammal mentem el, és ez a film az önálló lakatásról szólt, és hogy mit jelent a asszisztens. Lizantus Sábla, a már említett francia film, az érintethetetlenek, ha nem látták, még kérem, nézzék meg. Nagyszerű film. és azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent a fiataloknak is a film üzenete. Ettől függetlenül a mai témánk az ENSZ egyezmény végrehajtása, a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény válság idején történő végrehajtásáról. Nyilván nem titok, hogy a gazdasági nehézségek idején a legsérülékenyebbek, a legsérülékenyebbek között a legsúlyosabban érintettek őket, hogyha a legjobban a válság, a legszörnyűbb módon érinti őket. A mi kötelességünk kötelesség marad, a válság idején is vannak kötelezettségeink, amelyeknek meg kell felelni, jó időben, rossz időben, a szűk és a bő esztendőkben egyformán. Kiváltképpen a szűk esztendőkben azt hiszem garantálnunk kell, hogy senkit sem hagyunk magára. Senkit nem szabad magára hagyni. Ez természetesen sokkal könnyebb, könnyebb mondani, mint megvalósítani, de ezt a problémát kiemelten kezeljük, ahogy ezt most itt tesszük, azzal, hogyha rávilágítunk a problémára, ha megmutatjuk, hogy mi történik, hol hanyagolják el esetleg ezeket a kötelezettségeket, Hát nagyon fontos, ha rámutatunk a problémákra, akkor a politikai döntéshozók nem tudnak kibújni a felelősségük alól. Személyesen nekem tetszik az a szlogán, hogy nélkülünk, rólunk ne döntsenek, ez egy nagyon jó motto. Remélem, hogy most már kívülről tudják, és hát nem tudom, hogy önök közül hányan gyakorolják ezt. Rólunk semmit nélkülünk. Önök a szakértői ennek a témának, ezeknek a témáknak. Politikusként az én feladatom, és inspirációm az, hogy önöket, szakértőket hallgatom. Figyelembe veszem, megfontolom, megszívlelem az önök megjegyzéseit, megpróbálom beépíteni jogalkotási munkába. Kérem, hogy továbbra is osszák meg velünk történeteiket, gondolataikat, mert azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak, akik hallgatnak önökre, Önök nélkül nem tudunk semmit sem változtatni. Ezt tiszta szívből mondom. Jöjjenek vissza. Molesztáljanak minket nyugodtan. Ne hagyják abba a kommunikációt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. And now I most pedig nagy örömmel átadom a szót Vadakasztánis úrnak. Ő fogja a szavazást levezényelni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a nagyon is fontos nyilatkozatát. Köszönöm azt, amit elmondott. egy erősebb, sikeresebb partnerségre vágyunk. Önökkel itt az Európai Parlamentben szeretnénk, ha gyümölcsözőbb lenne a kapcsolat. Az Európai Parlament a kezdetettől fogva igazi partnerünk volt, nem csak erős szövetségesünk, támogatunk, de a leghitelesebb partnerünk is. Most a szavazás. Szerintem ez könnyű lesz. Mert, ahogy ezt elmondta Pat Clark ma reggel, minden konzultáció lezajlott az ülés előtt. Tehát mindenki megkapta a szöveget, mindent megtettünk annak érdekében, hogy minden megjegyzést, kommentárt beépítsünk, amit kaptunk önöktől. Tehát azt kérem szépen önöktől, hogy támogatják-e, elfogadják-e, vagy sem. Ha megengedik, akkor azt szeretném kérdezni, van-e valaki, aki ellenzi ezt az állásfoglalást, amelyről az elmúlt hónapban beszéltünk. Aki ellene van, kérem tegye fel a kezét. no, you see? Ugye látják, nagyon jól látom, hogy nem. <laughs> Jól látok. E-, even my, my friend Gallus will hear too. Kedves, nagyot halló barátom is meghallja még ezt. Ki tartózkodik? Senki. Nagyszerű. Az állásoralást egyhangulag jóvá hagytuk. It, it, it will not be, it will not be. Nem csak egy állásfoglalás lesz ez. A megfelelő EDF testületek együttműködve a tagjainkkal és konzultáció révén ki fogjuk dolgozni azt a személyes tervet, amelynek segítségével az állásfoglalás működőképessé válik. Teljesítményeket ér majd el ez az állásfoglalás. Operatívá válik. Nagyon fontos mindenki számára, hogy vigyük haza magunkkal, saját országunkba, városunkba, régiónkba, szervezetünkbe, európai szinten. És használjuk mindenütt, minden szinten nemzeti szinten, európai szinten működtetnünk kell ezt. Nagyon szépen köszönöm, most pedig visszaadom a szót Cecíliának. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. The resolution has been. Egy hangulag elfogadtuk az állásfoglalást és alig várom, hogy elolvashassam az elkövetkezendő napok során. Most pedig a végkövetkeztetések következnek, és Kósa Ádám az Európai Parlament öm, fogyatékkal élők intergrupjának vezetője és barátom részéről. Asszonynak, kedves kollégák, kedves résztvevők! Ma egész nap keményen dolgoztunk, és számomra nagyon nagy élmény volt, és nagyon jó érzés, hogy ezen a napon közel 500 fogyatékossággal élő eszmét cserélt három különböző témában. És nagyon sok országból érkeztek fogyatékossággal élők, akik el tudták mondani a saját problémájukat, és ez az esemény számomra kiemelten fontos, hiszen megoldási javaslatokat is megfogalmaztak. Szeretném összefoglalni néhány percben a mai nap legfontosabb, számomra legfontosabb következtetéseit. Az első, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament elnöke határozott és egyértelmű nyilatkozatot tett ma, amikor megnyitotta ezt a fogyatékos ügyi parlamentet. Elhangzott és tény, hogy nő azoknak a száma, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, sajnos a fogyatékossággal élők nagy része is ide tartozik. Elhangzott, hogy fontos az elkövetkezendő évek, illetve időszak jogszabály alkotásában fontos, hogy oda kell figyelni a kohéziós politikára, a kutatásfejlesztésre és a közbeszerzésekre is, és minden területen oda kell figyelni a fogyatékossággal élő emberekre, az ő helyzetükre, és számukra kedvező előírásokat kell megteremteni. Elhangzott az is, hogy ezek a jogszabályi előírások ne csak előírások legyenek, hanem kötelezzenek is hogy kötelező érvényűvé és végrehajthatóvá váljanak, és így el tudjuk érni a célokat. Ugyanúgy az EDF elnökének, Varda Kastanis úrnak a megnyitó beszédében is két kiemelten fontos dolog is elhangzott, amit szeretnék kiemelni. Eddig is vezérel volt számomra és most is elhangzott, hogy a régi megoldások, a régi receptek már nem működnek, tehát új megoldásokra, új technikákra, új együttműködésekre van szükség. És elhangzott, hogy mindannyian, és mi európai parlamenti képviselők a fogyatékosságügyi frakcióközi munkacsoport is nagyon várja azt, hogy az európai akadálymentesítési jogszabálycsomag megszülessen. Ennek a tartalmában pedig valódi intézkedésekre van szükség. A következő hozzászólásokban rengeteg nagyon jó javaslat, észrevétel hangzott el. Most nincs idő arra, hogy mindegyiket külön-külön megemlítsem, de néhányat szeretnék kiemelni ami nagyon fontos, és az Európai Parlamentnek az elvét azt az elvet erősen követi, hogy a fogyatékossággal élő embereket be kell vonni a jogszabályalkotási munkába. Enélkül a jogszabályok ugyanis nem lesznek hitelesek. A jövőben pedig jobban oda kell figyelni néhány dologra, a foglalkoztatásra, az oktatásra, illetve az akadálymentes szolgáltatásokra mindannyian nagyon sok alkalommal hangsúlyoztuk ezt, és sokan kiemelték ezeket a területeket, hogy ezek kiemelten fontosak ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők ö, integrálódása ö, valóban megtörténhessen. Természetesen nagyon sokszor kiemeltük már az ENSZ egyezményt, ugye a fogyatékos emberek jogairól szóló egyezményt, és hogy ennek a végrehajtása milyen fontos EU-s szinten is, illetve a tagállamok szintjén is. És zárásként olyan megjegyzéseket szeretnék kiemelni, amik a jövőben a közös munkánkat segíteni fogják, és remélhetőleg tagállami szinten is előrébb viszik az ügyet. Az első alapelv, hogy ne a jótékonykodás legyen a fogyatékosság ügy. Ne erről szóljon. Fontos és kiemelt, hogy a különböző irányelvek, például az utasjogok, vagy más irányelvek ö, egységesek legyenek, és harmonizálni kell ezeket, hogy hasonlóképpen kezeljék a fogyatékossággal élő emberek ügyét a különböző irányelvekben. Érintettük ma a fogyatékossággal élő nőket, a bűncselekményeket elszenvedett veszteségeket, illetve a továbbtanulás problematikáját, hogy egyes országokban nincs lehetőségük tovább tanulni a fogyatékkal élőknek. A lakhatás, a támogatott döntéshozatal kérdése is kiemelten szerepelt, illetve a fogyatékkal élő gyermekek segítése, a képzések akadálymentesítése, a bírósági eljárások ügye, a közbeszerzések. Tehát én úgy érzem, és biztos vagyok benne, hogy a mai napon a mai napon történt hozzászólások gyakorlatilag az élet minden területét érintették. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament egy évvel ezelőtt a foglalkoztatás és Szociális Bizottságon keresztül egy nem önálló jogalkotási jelentést fogadott el a fogyatékossággal élő emberek mobilitásáról és integrációjáról. A mai napon nagyon sok alkalommal hivatkoztunk erre, és emlegettük ezt a jelentést. Büszke vagyok arra, hogy ez a ezt a jelentést én készítettem, én készíthettettem el, és ö, és 34 képviselő együttműködésével, illetve a fogyatékossággal élő emberek szervezeteinek bevonása mellett sikerült ezt elkészíteni. Nem véletlen, hogy ezt most annyian emlegették, mert ez lesz a későbbiekben is remélhetőleg a vezérelv ahhoz, hogy hogyan is tudjuk a fogyatékossággal élőket bevonni a társadalomba. Mindannyian várjuk az úgynevezett európai akadálymentesítési jogszabálycsomagot. Az EDF elnöke is hangsúlyozta ennek fontosságát. Én azt mondom, hogy egy évvel ezelőtt azt mondták, hogy ebben az évben lesz a javaslattétel az Európai Bizottság részéről, de ez nem történt meg. Úgy gondolom, legyen inkább határozottabb, tartalmasabb és részletesebb fél év múlva a jogszabályjavaslat, mint hogy most összecsapva és lényegtelen előírásokkal szerepeljen. Ezért is fontos, hogy a mai napon elfogadtunk egy határozatot, aminek a tartalmát még nem ismerem, de biztos, hogy komoly javaslatokat tartalmaz ezzel kapcsolatban, és az Európai Parlamentben mi a frakcióközi munkacsoporton keresztül tudjuk vinni, és nyílt vita keretében az európai parlamenti képviselők eszmét cserélhetnek, és ennek eredményeképpen egy olyan állásfoglalás születhet meg, ami erősen presszionálja az Európai Bizottságot, illetve a tagállamokat is, hogy vegyék figyelembe a fogyatékossággal élő emberek kéréseit, igényeit és megoldási javaslatait is. Záró mondatként elhangzott, és szeretném ezt is kiemelni, hogy most dől el a következő 7 évre szóló a következő 7 évre, hogy hogyan és milyen formában használjuk föl a strukturális alapok forrásait. Holnap és holnap után is kemény tárgyalások lesznek ez ügyben, és én állíthatom, hogy biztosan állíthatom, hogy az Európai Parlament képviselői, a tárgyaló küldöttség minden egyes tagja határozottabban kiáll a fogyatékossággal élő emberek érdekei mellett. Ez számomra biztató, de az önök folyamatos jelzései, javaslatai, hozzászólásai a későbbiekben is fontosak lesznek, és szükségesek, kellenek ahhoz, kellenek, hogy elmondjátok a véleményeteket, és enélkül nem lehet hiteles az Európai Parlament politikája. Nekem megtiszteltetés, hogy ma együtt dolgozhattam önökkel. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Adam, and uh, thank you all. Köszönjük Ádámnak, és köszönjük mindenkinek, aki eljött ma, köszönjük, amiért ilyen fontos munkát végeznek, és hadd mondjam el, hadd biztosítsam önöket arról, hogy ha elhagyták a parlamentet, az önök történetei, ötletei továbbra is megmaradnak és itt maradnak a parlamentben, és az elkövetkezendő napokban mindenképpen az önök nyomdokalvaiba lépve haladunk előre. Köszönöm szépen a mai munkát. Elérkezett a konferencia vége. És zárásképpen a kedvenc költőmet idézném. A tavalyi év szavai a tavalyi évhez tartoznak, egy másik nyelvhez tartoznak. E a vég az az új kezdete, ha valamit bevégezünk, akkor egy újat teremtünk. Ezek T.S. Eliot szavai és részemről ez ennek az ülésnek a vége. Mindenkinek nagyon boldog karácsony, boldog új évet kívánok, új kezdetet a jövő évre az önök munkájában is, és ezzel Jánisz Vadakastanis úr fogja hivatalosan bezárni az ülést. Thank you. Köszönöm. Egy lenyűgöző nap volt a mai. Egy olyan nap, amely elszántságról tanúskodott, határozottságról, erős üzenetek, világos nyilatkozatok, hangos szavak, erőteljes üzenetek napja volt. Az Európai Unió vezetői felé irányítottuk ezeket az üzeneteket. Országaink vezetői felé. Azt szerettük volna megértetni velük, hogy mi fogyatékkal élő emberek nem toleráljuk, nem fogadjuk el azt, hogy mi legyünk az első áldozatai a megszorító intézkedéseknek. Úgy gondoljuk, hogy a megszorító intézkedések megszegik a jogainkat, amelyek az ENSZ egyezményben szerepelnek. Ez a mai nap történelmi nap, legtöbben, hanem mindannyian emlékezzünk arra, hogy 5 évvel ezelőtt, október 1-én az európai intézményekhez 1,4 aláírást juttattunk el, amelyeket a tagállamokban gyűjtöttünk össze. És azt követeltük aláírásunkkal, aláírásunkkal, és most is azt követeljük, hogy az Európai Unió ítélje el azt a diszkriminációt, ítélje el a diszkriminációt, tegye meg mindent annak érdekében, hogy megóvja, megvédje, elősegítse a fogyatékkal élők jogait. Sokkal fontosabb, mint valaha ez. Ennek be kell következnie. Mert ma az Európai Unió nagyon válságos időszakban, viharos időszakban, mélyreható gazdasági pénzügyi válságban leledzik. És ahogy említettem, nagyon sokan, hanem mindannyian egyre inkább úgy látjuk, hogy emberi jogi válságról van szó. Tavaly, december 6-án először volt egy állapotfelmérés az Európai Unió állapotáról. Az Európai Uniós intézmények elnökei az EDF-fel közösen megvitatták azt, hogy az ENSZ egyezményt hogy lehet végrehajtani az Európai Unióban. Az egyik kötelezettségvállalás az arról szólt, hogy hogyan lehet megtartani a harmadik fogyatékkal élők Európai Parlamentjét. Nos, hát ez ma bekövetkezett, ez a harmadik ilyen találkozó. De voltak más kötelezettségvállalások is, hogy az, amelyeknek meg kell felelniük az intézményeknek. Az intézmények vezetői tudják, hogy ez Edért egyik jellemzője az, hogy nem felejtünk. Nem felejtünk, Éppen ezért jövőre tudniuk kell, ezek a konklúziók a mai napból levonhatók, jövőre vonatkozóan Szeretnénk a bizottságot meghívni, Barózó bizottsági elnök úr megígérte nekünk, hogy megvitatják velünk az ENSZ egyezmény végrehajtását európai szinten, az Európai Bizottságát. Tehát minden európai biztos szeretnénk összehívni egy megbeszélésre. Szeretnénk, ha jövőre is ugye majd várható a második állapot felmérés az Európai Unió helyzetéről és a fogyatékkal élők helyzetéről. Minden második évben lesz egy ilyen jelentés. 2013-ban lesz ez a második jelentés, állapotfelmérés. A mai nap folyamán a szocialista frakció vezetőjének és a néppárti frakció alelnökének azt javasoltam itt a parlamentben, hogy hívjanak össze, hívják össze az európai parlamenti frakciók vezetőit velünk együtt, hogy vitassuk meg a mai ma, által, ma általunk elfogadott állásfoglalást. Egy másik jellemzőnk az, hogy szeretjük az állásfoglalásokat, tehát ezek nem nyilatkozatok. Az állásfoglalás vagy határozat az egy kötelezettségvállalás. És szeretnénk, ha ezek végrehajtásra kerülnének. Szeretnénk ezt a frakcióvezetőkkel itt a parlamentben megvitatni, mármint azt, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők jogait magasabb helyre helyezni a napi renden, nem csak a parlamentben, hanem az egész Európai Unióban. Nagyon fontos jogalkotási kezdeményezéseket várunk jövőre, jó, belső alapok, külső segély, de új dolgok is várhatóak. Ugye a világhálóz való hozzáférhetőségre vonatkozó szabályok, várjuk ugye az európai akadálymentességi jogszabály, de más kezdeményezések is lesznek. Jövőre, a jövő év egy olyan év, amikor el kellene kezdenünk végrehajtani a ma elfogadott állásfoglalást. Kedves kollégák, kedves barátaim! Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik keményen dolgoztak azért, és intenzíven dolgoztak azért, hogy lehetővé tegyék ezt a fontos napot. Aztán szeretném megköszönni a parlament elnökének a parlament támogatását, politikai, pénzügyi, közigazgatási, adminisztratív támogatást. Köszönjük, hogy rendelkezésükre bocsájtották a termet, termeket, minden európai parlamenti képviselőnek köszönöm, aki itt volt, meg tisztelt jelenlétével minket. Köszönöm a nagyon aktív részvételt az Intergroup tagjai részéről. Leginkább köszönöm az Intergroup elnökének, Kósa Ádám barátunknak, kollégánknak az aktív részvételét. Köszönetet mondok a titkárságnak, az EDF titkárságának, nagyon keményen dolgoztak, hogy valóságá váljon ez a mai nap. Az európai parlamenti képviselők, a nemzeti szervezetek, az EDF tagjai, köszönök nekik, akik elhozták a delegációikat. Aztán köszönöm a tolmácsoknak is. Nem csak azt, hogy elősegítették a kommunikációt, lehetővé tették, minden tolmácsnak köszönjük az együttműködést, köszönjük a türelmüket, és zárásképpen én is egy verssel búcsúzom önöktől. Ilyen alkalmakra szoktam fenntartani ezt a késő versikét. Vannak, akik sötétben élnek, miközben mások világosságban élnek. Látjuk azokat napvilágban. Azokat, akik sötétben vannak, ők őket nem látjuk. Bertolt Brechtet idéztem. Ez a mi missziónk, kötelességünk. A fogyatékossági mozgalom felelőssége minden szinten, hogy kollégáinkat hozzák a világosság közelébe, hozzuk ki őket a sötétségből. Mindenkinek nagyon jó hazautat kívánok, kellemes karácsonyt, boldog új évet, egy aktív új évet kívánok mindenkinek, proaktív új esztendőt kívánok, és ahhoz szükséges, tessenek kimenni az utcára. Tegyük világosá, hogy önök nem passzívak. Mi nem vagyunk passzívak. Nem csak kedvezményezettjei vagyunk a szolgáltatásoknak mi jogokkal rendelkezünk. Az üzenet világos, az üzenet erőteljes. Rólunk, nélkülünk semmit. Köszönöm.